Okay, friends, uh, we won't be that... Barátaim, ma nem leszünk túl sokan, úgy nem leszünk ma túl sokan, úgyhogy próbáljunk meg hatékonyan dolgozni. A tervek szerint fogjuk végigvenni a napi rendet. A napi rendet a következő módosításokkal fogjuk majd elfogadni. A 7-es és a 8-as napi rendi pontnál változás lesz. Az egyik az EGA alkalmazás, a másik pedig a SETA-ról szóló szavazás. Mind a kettő december 8-ára halasztjuk, úgyhogy ezen az ülésen nem lesz szavazás. A tolmácsolás minden nyelven elérhető, az észtet kivéve, bár némi támogatás lesz, de nem lesz teljes tolmácsolás, és horvátul valami gélnyelven sem. Ezek után akkor térjünk is át a harmadik napi rendi pontra. A termékekhez és szolgáltatásokhoz való hozzáférés követelményeire vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről. Az, annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők is követhessék a mai vitát, jelnyelven is ö, tolmácsolnak majd, illetve ö, beszéd szöveg átalakítás is lesz a mai ülésen. Mindjárt megadom a szót a jelentéstevőnek, csak még szeretném megemlíteni, hogy a foglalkoztatási bizottságnak kizárólagos kompetenciája lesz néhány cikkel, illetve nagyon sok preambulum bekezdéssel kapcsolatban, de a rendelkezések nagy része közös IMCO ampl kompetencia alá fog tartozni. E, ezen kívül az első melléklet fennmaradó részét majd IMCO, AMPL és TRAN kompetencia keretében közösen fogjuk megvitatni. Most akkor átadom a szót Kósa úrnak, aki el fogja magyarázni, hogy ez az irányelv miért és hogyan fogja majd javítani a belső piac működését, és hogy fogja elhárítani a, az akadályokat, amelyek a nemzeti jogszabályok különbözősége miatt merültek föl bizonyos termékek és szolgáltatások ügyében. Tessék, Kósa úr, a szó. Köszönöm a szót, elnök asszony ahogy felolvasta ezt a hosszú címet az irány tervezetnek, ez is mutatja, hogy mennyire technikai jellegű maga a dosszié, amiről most beszélünk. És egy nehéz feladat a szakbizottságunk számára. Megpróbálom összefoglalni a lényeget. Több alkalom találkozó volt már, eszmecseréket folytattunk, szakértőket is meghallgattunk, és sok alkalommal foglalkoztunk már a témával. Magam részéről, amit fontosnak tartok, öt éve előkészítés alatt álló jogszabálytervezetről beszélünk, és a bizottság hatalmas apparátusa alaposan előkészítette ezt a munkát. Az ENSZ egyezmény teljes mértékben releváns, az EU maga is ratifikálta és ezt nagyon fontos figyelembe venni a mostani irányelvvel eh, kapcsolatosan is. Látható, hogy elvileg rendben szabályozott jogszabályokkal kapcsolatos, és olyan jogszabályokat érint, ami rendeltek szabályozzák tehát sajnos sok helyen ellentmondás merülhet föl tehát a feladatot nagyon komolyan kell vennünk hogy ezeket kiküszöbölhessük tehát azért tudni kell hogy ilyen feladat vár ránk. azt ahogy már emltettem alapvetően egy technikai dossziéról beszélünk ha jól számoltam kb. 230 módosítót adtam le jó magam is, és ezt a technikai dossziét nem lehet másképpen kezelni, mint együttműködés és konstruktív megbeszélésekkel a végéig alakítgatni, és hangsúlyozom most is, hogy a saját módosítóimat is hajlandó vagyok visszavonni, amennyiben az árnyékjelentés tevőkkel meg tudunk egyezni abban, hogy a lehető legjobb anyag születhessen. A másik probléma, amit látok, ha figyelembe vesszük a jogalkotási eljárás menetét, a trialógust is beleértve, 2019 után, bocsánat, Jelezni szeretett volna valamit? Valamilyen probléma van esetleg a tolmácsolással? Tehát a trialógust is figyelembe véve 2019 után lesz hatályba lépése a jogszabálynak. Tehát nem lehet előre tudni, hogy öt év alatt a technika milyen mértékben fog fejlődni, milyen fejlődésen fog keresztül menni Úgyhogy olyan szabályozást kell kialakítani, ami rugalmas, és megfelel az újabb és újabb innovációnak. A harmadik probléma az úgynevezett audiovizuális jogszabálycsomag. Ugye az is mozgásban van jelenleg egy másik szakbizottságnál, és sajnos a kettő összefügg, és a kettő nincs összhangban, nincs koordináció közöttük. Igyekszünk egymásra odafigyelni, és más kapcsolati hálón keresztül, például a fogyatékosügyi munkacsoport, Disability Intergroupon keresztül megpróbáljuk a kettőt összehangolni, hiszen ez a kettő szorosan összefügg egymással. És megemlítenék eh, néhány konkrétumot most a CE jelzéssel kapcsolatosan fontosnak tartom azt, hogy találnunk kell egy olyan megoldást, ami nem akadályozza túlságosan az innovatív termékek megjelenését a jövőben, de alkalmas arra, hogy a fogyatékossággal élő személyek egyre nagyobb köre tudja használni. Kulcskérdés számomra az innováció biztosítása és az, hogy ne legyen tartós leszakadás, ne legyen kirekesztődés. Ha túl egyértelmű, túl konkrét szabályozás rögzítése, nem tudom, hogy nem fogja az innovációt visszafogni a fejlődésben, nem fogja lenyomni vagy esetleg a termékek és szolgáltatások szétválasztása vagy együttkezelése lenne a jobb. Hiszen nem tudjuk, hogy melyik lenne a megfelelőbb, de nem ugyanarról van szó. Nagyon fontos, hogy minden termék minden fogyatékos csoport számára akadálymentessé legyen. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos alaposan körbejárni a témát, és a megfelelő megoldást választani. Problémásnak találom az eredeti szövegben a fogalomhasználatot. Sok helyen nem egyértelmű, ezzel kapcsolatban is több módosítót tettem a definíciókkal kapcsolatosan. Különbséget kell tenni a gyári alkalmazások és a később letöltendő alkalmazások között mert más felelősségi körről beszélünk. Az egyik a gyártó, a másik pedig a szolgáltató felelősségét jelenti. Fontos, hogy a mikrovállalkozások más bánásmódot kaphassanak. Én fontosnak tartom, hogy a funkcionális teljesítmény elvárásokat fogalmazzuk meg. Ez azt jelenti, hogy azt írjuk elő, a gyártók számára, a szolgáltatóknak, hogy milyen területen biztosítsák az akadálymentesítést. Ne pedig azt írjuk elő, hogy hogyan, milyen módon. Hiszen lehet, hogy a mostani megoldások az akadálymentesítéssel kapcsolatosan már akár két-három év múlva elavultá válnak, vagy más technikai lehetőségek nyílnak meg fontos az is, azt is megoldani, hogy a termékek és szolgáltatások megvizsgálásához megfelelő eljárásjogi és kapacitásbeli feltételeket tudjunk biztosítani. Szeretném az árnyékjelentéstevőkkel közösen kidolgozni az erre vonatkozó álláspontot. Fontosnak tartom, hogy a termékek csomagolásával kapcsolatos előírások arányosak legyenek az észszerű alkalmazkodás tekintetében, és a design is megmaradhasson. Végül fontosnak tartom biztosítani a fogyatékossággal élő személyeket képviselő civileket a végrehajtás tekintetében a munkába bevonni. És utolsó megjegyzésem az, hogy minden termék esetében mindenki számára akadálymentes legyen, akár termékről, akár épülő szolgáltatásról szóló információról beszélünk. És a gyártóknak fontos, hogy világos, akadálymentes leírásokat adjanak ki minden esetben, hogy az érintett kör tisztában lehessen az adott termék, akadálymentesítési képességével, engedjék meg, hogy ezt így fogalmazzam, és ugye például az orvosságok esetében a látássérültek számára a tájékoztatókat az interneten akadálymentes formában elolvasható legyen. hasonlóan gondolkodom minden más termékről is hogy az információk mindenki számára egységes formában megfelelő módon legyenek hozzáférhetőek. száz oldalas a készülő szöveg elég hosszú elég sok módostót adtam be és több olyan módostó van még amit nem adtam be hanem szeretném az árnyékjelentéstevőkkel egy találkozón megvitatni ezeket a kérdéseket, és közösen megoldást találni és vannak olyan kérdések, amik még függőben vannak. Tehát én magam sem vagyok varázsló, szükség van a közös munkára, és ahogy elnök asszony is mondta, más társbizottságok is érintettek, tehát egy nagyon bonyolult, komplex jogalkotási folyamat vár ránk, és én készen állok a további közös munkára. Thank you, Mr. Kosa. Köszönöm szépen, Kósa úr. A szociáldemokraták árnyék előadója, Vilja Vinkevics Júte nincs itt, de engem kért meg arra, hogy olvassak fel egy szöveget, amelyben összefoglalta az első reakcióit, és természetesen elnézést kér azért, hogy nem jöhetett ma el a, jelent, a vélemény bemutatása alatt. Megköszöni Kósa Ádám úr munkáját, ezt a nagyon részletesen kidolgozott véleményt az adott irányelvel kapcsolatban. De mivel csak a múlt héten vált elérhetővé a vélemény, és mivel több mint 200 módosítót tartalmaz, sajnos nem tudott részletes véleményt alkotni egyelőre a, a dokumentumról. Blinkevics Jute asszony általában véve úgy gondolja, hogy a bizottság javaslata üdvözlendő és már nagyon régen aktuális volt. Ezen kívül lehetséges alapot ad arra, hogy egy nagyon jól működő jogalkotást alakítsunk ki, amely fogyatékossággal élő emberek millióinak életét fogja megváltoztatni, és segíteni fog majd az idős felhasználóknak és más felhasználóknak is Európában, lehetővé téve számukra, hogy a termékekhez és szolgáltatásokhoz másokkal egyenlő körülmények között férhessenek hozzá. A hozzáférhetőségről szóló jogszabálycsomag ugyanakkor, ne felejtsük el, nem csak fogyatékossággal élő emberek életét fogja megkönnyíteni, hanem sokkal szélesebb tömegekét, ismét csak az idősebb korosztályban amely korosztály egyre bővül majd az elkö, elkövetkezendő években. Egy megjegyzés, biztosítanunk kell majd a jogszabály kidolgozása során azt, hogy a hatályt megfelelőképpen terjesszük ki úgy, hogy minden olyan területet lefedjünk, ahol a piac széttöredezett, vagy lehetséges, hogy széttöredezett lesz. Biztosítanunk kell azt, hogy a termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos körül, környezet is megfelelő, kép, megfelelő változásokon menjen keresztül, hiszen ha ezt nem tesszük meg, akkor a jogszabály ahhoz fog vezetni, hogy a szolgáltatások egy része hozzáférhetővé válik, de lesznek olyanok is, amelyek nem. Annak ellenére, hogy a szolgáltatás maga hozzáférhető. Blinkevies Ute asszony ezen kívül egyetért az Európai Fogyatékossággal foglalkozó fórum véleményével arról, hogy abban, hogy a fogyatékosság nem akadály. Nem igaz az, amit az ágazatban néhányan vallanak. Pontosan olyan, olyan dolog, amely bizt, amely, amely létre, vagy amelynek megléte során mindenképpen egyenlő esélyekkel kell hozzáférni minden szolgáltatáshoz, a közlekedéshez, az egészségügyi szolgáltatásokhoz, oktatásokhoz és minden máshoz. E, tehát a hozzáférhetőség biztosítása minden európai számára és az, a különböző iparágak számára, vállalkozások számára is kedvező lesz, és erősíti a vállalati felelősség, szociális felelősség vállalást is. Blinkevics Ute asszony várja a jelentéstevővel folytatott együttműködést. Ez volt tehát a szociáldemokraták részéről a megjegyzés. Következő árnyék előadó Helga Stevens asszony. Tessék, megadom önnek a szót. Hartelijk dank, eh, mevrouw de voorzitter en collega's. Eerst en vooral... Köszönöm, eh, elnök eh, asszony, kedves kollégák. Hadd kezdjem azzal, hogy megköszönöm Kós Ádám kollégának mindazt a munkát, amit eddig kifejtett ezzel a véleménnyel kapcsolatban. Az akadálymentességről szóló jogszabály az egyik legfontosabb eszköze lenne a fogyatékkal élők jogairól szóló szerződés előírásaink végrehajtására. Ezt eh, a szerződést, eh, egy egyezményt az Európai Unió is aláírta, és eh, vállalta, hogy hozzáférhetővé akadálymentessé teszi a termékeket és szolgáltatásokat. Én támogatom azt a széles értelemben vett megközelítést, amit Kósa úr alkalmazott, meg kell vizsgálni, hogy kinek az érdekeiben is kívánunk eljárni. Itt nem csak a fogyatékkal élőkről van szó, hanem gyakorlatilag annál sokkal szélesebb rétegekről, ezért ezért is akadálymentességi jogszabálynak hívják ezt, és nem pedig fogyatékos ügyi jogszabálynak, vagy a fogyatékosok hozzáférését, vagy akadálymentességét lehetővé tevő jogszabálynak. Itt gyakorlatilag egy olyan akadálymentességről van szó, amely mindenkinek a, a, az érdekeit szolgálja, tehát nem csak azokét, akik valami fajta fogyatékkal élnek, külön meg kell említeni az egyre nagyobb számú időseket, akik az öregedés természetes folyamatában szembesülnek mindenfajta hátrányokkal. Ez itt, itt külön oda kell figyelni az IT cégekre, a számítástechnikai szolgáltatásokra azt kell elérni, hogy a lehető legnagyobb számú szolgáltatást a lehető legtöbb ember érhesse el. Én egy funkcionális megközelítés híve vagyok, amely lehetővé teszi az innovációt, miközben az akadálymentességet biztosítja. Ezért is eh, vagyok híve egy eh, hibrid megközelítésnek, és eh, itt eh, bizonyos standardokra kell utalni, ahogy a web akadálymentességéről szóló irányelvben is eh, szerepel. Tehát Nekünk így kell lejárnunk, ugyanakkor a célt megmondhatjuk, azt nem mondhatjuk meg, hogy hogyan kell elérni, mert ez nem a képviselők dolga. Ez a jogszabály egyébként néhány év múlva lép csak majd hatályba, és meg felbecsülhetetlen, hogy addig milyen technológiai változások fognak bekövetkezni. Számunkra fontos, hogy lépést tartsunk az ilyen fejlődéssel, hamar elévülnek ezek a termékek és szolgáltatások, nem akarjuk rákényszeríteni a fogyatékkal élőket ezeket ilyen elavult termékek vagy szolgáltatások használatára. Tehát nekünk egy olyan jogszabályt kell alkalmaznunk, amely a legújabb, legmodernebb szolgáltatások és termékek esetében is működik. Végezetül a, a, a raportőrrel én magam is nagyon szívesen fogok együttműködni a jövőben, megint csak mindenki eh, érdekében, és eh, kapcsolatban fogok lépni a különböző fogyatékos ügyi szervezetekkel is. Köszönöm. Most eh, Marian Harkinnak adom meg a szót, illetve neki adnám meg a szót, de nincs itt. Elnézést kér, hogy nem lehet itt. Elküldi Kósa úrnak közvetlenül a megjegyzéseit, mert nem is talált maga helyett helyettesítő képviselőt, aki elő tudta volna adni az ő nézeteit. Így most a következő hozzászóló Kunyeva asszony, megadom a szót. Köszönöm, kedves kollégák. Én szeretném megköszönni Kósa úrnak a munkáját Nagyon sok közös ötletünk van abban az értelemben, hogy én is gondoltam azokra a dolgokra, amelyeket ő aztán módosítóban benyújtott, és ezek között a problémák között több előfordult a közül több előfordult a petíciós bizottságban is, amikor az ottani ügyekkel foglalkoztunk. A lényeg az, hogy a fogyatékkal élőket, élőknek lehetővé kell tenni, hogy akadálymentesen hozzáférjenek olyan termékekhez és szolgáltatásokhoz, amelyekhez jelenleg nem. El kell kerülni, hogy az akadályok sokasodjanak, de itt, ahogy az már elhangzott, nem csak a fogyatékkal élőkről van szó, hanem különösen a, például az idősekről, illetve olyan emberekről, akik időlegesen találják magukat valamilyen korlátozott képességgel. Nekünk tehát azt kell elérnünk, hogy ténylegesen e, akadálymentesek legyenek ezek a termékek és szolgáltatások. E, foglalkoztatási bizottsági szempontból ez egy nagyon fontos e, dokumentum, dosszié. Alapvető jogokat érint, a fogyatékkal élők alapvető jogait, és lehetővé teszi az együttes munkát. Eh, azt reméljük, hogy a jelentés és a vélemények együttesen eh, valami jelentős előrelépést fognak eh, kiadni. Úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben új munkahelyek keletkezhetnek, új lehetősége elő, elé áll vagy a, a, az ipar, a különböző innovációs lehetőségek nyílnak meg, és lehetőségek teremtődnek a termékeket gyártó cégek számára is. Néhány módosítót én magam is benyújtok, és abban bízom, hogy a raportőr ezeket el tudja fogadni. Köszönöm. Thank you. Uh, I don't... Köszönöm szépen. Azt hiszem a zöldektől nem jött el senki, úgyhogy Áge asszonynak adom most meg a szót az LTD nevében fog szólni. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Én is azzal szeretném kezdeni, hogy Kósa úr munkáját megköszönöm. Úgy gondolom nagyon fontos, hogy ezen az első eszmecserén már részt tudunk venni a jó eredmény elérése érdekében, különösen azért, mert rendkívül fontos véleményről van szó. Az új irányelv a nemzeti jogszabályok harmonizációját tűzte ki fő céljául, annak érdekében, hogy a tagállamok maguk is meg tudjanak felelni annak a követelménynek, amelyet az egyezmény aláírásával, ratifikálásával ö, a, megtettek hogy a termékekhez és a szolgáltatásokhoz mindenki egyenlő módon hozzá tudjon férni. A szolgáltatások és a termékek különböző jellegűek, a bank, a közlekedési, a szállítási, a vízi, hajózási szolgáltatások mind nagyon különböző jellegűek, így a jogszabály hatája is rendkívül széles. Ezért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogy ne keverjük össze az IMCO szövegét, Stevens asszony szövegét a fogyatékossággal élőkről szóló egyezményről szóló szöveggel. Ez egy sokkal technikaibb jellegű dokumentum, Technikai megközelítést kell tehát alkalmaznunk annak érdekében, hogy a fogyatékossággal élők igényeinek meg tudjunk felelni, és nem csak az ő igényeinknek, hanem más csoportok igényeinek is, mint például az idősekének az Európai Unió lakossága előregedőben van, ezért ez fontos. Tehát ezt én nem kritikaként szeretném előadni, hanem inkább elgondolkodni valónak szánom. Például, hogyha a harmadik cikk tizedik bekezdését nézzük, azt látjuk, hogy a tagállamok rendelkezhetnek annak biztosításáról, hogy az épületek megfelelnek az irányelv akadálymentesítési követelményeinek. Tehát az irányelv a termékeket és a szolgáltatásokat is hozzáférhetővé akarja tenni, de ugyanakkor nem kötelezi a tagállamokat arra, hogy ezzel kapcsolatban intézkedéseket tegyenek az épületekhez való hozzáféréshez. Ez csak lehetőségként merül fel. Hogyha én megnézem a nálunk kialakult helyzetet, hogy milyen építészeti akadályok vannak a fogyatékossággal e- élők előtt, akkor ez csak drámainak is, csak drámainak nevezhető, ezért nehéz ezt elfogadni, hogy a tagállamok ezzel kapcsolatban nem kötelezettséget kell, hogy vállaljanak. Szeretném tehát hallani, hogy Kósa úrnak mi a véleménye erről az épületekhez való hozzáférésről, és hogy a harmadik cikk tizedik bekezdését kicsit megváltoztassuk, és kötelezővé tegyük, annak érdekében, hogy a környezet is akadálymentes legyen, ne csak a környezetben igénybe vehető szolgáltatások, illetve megszerezhető termékek. Hiszen, hogyha az épületekhez nincs hozzáférés, akkor a szolgáltatásokhoz és a termékekhez sincs. Tegnap Olaszország polgárai az alkotmánymódosításról szavaztak. De hogyha megnézzük, hogy milyen elveket fektettek le az alaptörvényekben, és hogy ezek mennyire védik minden állampolgár érdekét, szeretnének minden állampolgár javára szolgálni, akkor ugye itt is vannak gondok, hiszen például a szavazás joga. A szavazati jog is sérülhet, hogyha olyan épületekben folyik a szavazás, ahol, ahol, amit nem tudnak megközelíteni a fogyatékossággal élők. Ugyanez vonatkozik az iskolába járásra is. És hát általában a, szavazá, a szavazó ö, körzeteket is, a szavazás magát az iskolai épületekben szokták megejteni, és ezeknél nem mindig megfelelő a hozzáférés. Azt hiszem tehát, hogy amit Stevens asszony a saját véleményében leírt, az nagyon jó, az általános egyetemes tervezés elve ott van, az épületek akadálymentesítése is ott van. Nagyon fontos, hogy Stevens asszony véleményében szereplő rendelkezések belekerüljenek abba a jogszabályba is, amit az IMCO most készít, hogy a mi véleményünk, az ő véleménye között meglegyen a megfelelő átfedés, illetve harmonizáció. Köszönöm szépen Kósa úr munkáját, remélem, hogy jó dokumentumot fogunk készíteni. Elnök, köszönöm szépen, Joel Melan lesz, illetve Márten fogja, Márten úr fogja helyette megkapni a szót. Merci, Madame euh, le... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is Szeretnék gratulálni Kósa és Stevens képviselőknek a fogyatékkal kapcsolatos rendkívül komoly munkájukért. A javaslat célja, hogy javítson a közös piac működésén és felszámolja az akadályokat a termékek szabad mozgásával kapcsolatban, és így lehetővé tegye mindenki, a társadalom összes rétegének a bevonását. Az árak harmonizációjával viszont korlátozza a vállalatok finanszírozását és az államok és az önkormányzatok pénzügyi helyzetét is. Hiszen az állam és az önkormányzatok tekintetében a közös piacnak szintén van jelentősége. Hölgyeim, és úgy érzem, hogy a fogyatékkal élők helyzetét felhasználják, és egyfajta kifogásként használják fel azért, hogy jobban lehessen harmonizálni a jogalkotást és a piacot. Egységesíteni akarják a piacot. A termékekhez való hozzáférés és a fizikai akadálymentesítés összekeveredésével értelmezhetetlen követeléseket hangoztatnak. Ami a fogyatékkal élők ENSZ egyezményének ratifikálása az EU részéről. Ez egy olyan premier, amely trójai falu, melynek célja, hogy az egységes piacot és a föderalista Európai Unió képét terjesszék. Erre lenne egy konkrét példám is. Örülök annak, hogy Morán Sártié képviselőasszony, kvesztor is itt van a fogyatékkal érők hozzáférése 2016. augusztusa óta fontos számomra. Engem megtámadtak, és az egyik szememet elveszítettem. Félszememre vak vagyok, és karácsonykor fognak megműteni azért, hogy ezen esztétikai igazságtalanság miatt kárpótoljanak. De képviselőként kérem, hogy a fogyatékkal élőkre vonatkozó szerződés 30. cikkének jegyében eljuthassak Strasbourgba és Brüsszelbe, mert fizikailag képtelen vagyok arra, hogy egy repülőtérre vagy állomásra eljussak. Mi volt erre a reakció? Az első kérésemet a kvesztorok elutasították. Arra gondoltak, hogy teljesen nem vagyok vak, és ezért második kérést is be kellett nyújtanom, ezért az elnökök üléséhez fordultam. Itt az idő, hogy mielőtt egész Európához és mindenféle fogyatékkal élőkhöz szólnánk, azokkal foglalkozzanak elsősorban, akik itt ülnek az önök soraiban. Köszönöm. Morán Sátyé Morán Sátyé asszony esetleg kíván reagálni az előbb mondottakra? Tessék, megadom a szót, hogyha szólni kíván. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, és én is üdvözölni akarom először is Kósa kollégának a, a munkáját, valamint Steven asszony hozzájárulását is. Én magam mindezt nagyon fontosnak tartom és közérdekűnek. Én mindig is odafigyeltem arra, hogy a fogyatékkal élők az összes szolgáltatásban, az összes tagállamban élvezhessék az akadálymentességet. Az imént egy konkrét kérdést is kaptam, egy konkrét esetet. Én questorként és a questorok testületének tagjaként elmondhatom, hogy hát mi vagyunk ebben az ügyben illetékesek, és a közelmúltban összehívtuk az összes fogyatékkal élő képviselőtársunkat megvizsgálni azt, hogy hogyan tudjuk az ő fogyatékosságukat jobban figyelembe venni, és a munkájukat könnyebbé tenni, és meghozni azokat a jobbító intézkedéseket, amelyek a munkájukat könnyebbé teszik. Ami a konkrét esetet illeti, valóban a kvesztorok kaptak ilyen megkeresést. A, egy tartós fogyatékról van szó, nyilván a tartós fogyatékosság más elbírálás alá esik, mint az átmeneti fogyatékosságok. Én szeretném akkor felhívni a képviselő urat, hogy üljünk le, és amennyiben valóban igazolódik, hogy itt egy állandó jellegű fogyatékosságról van szó, akkor újra foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. A, a questorok testületében én nem tudom, hogy milyen elnököt említett, eh, amikor az elnökről beszélt, illetve az elnök döntéséről. Minden esetre a kvesztorokra tartozik tehát ez a téma, és éppen ezért eh, a szokásos eljárás szerint eh, oda kell fordulni. Köszönöm. Mr. Fontulis, uh, the floor. Fontulis úr, öné a szó. Köszönöm. Szeretnék gratulálni Kósa úrnak és Stevens asszonynak az általuk elvégzett munkához, de hogy tudunk a termékek és szolgáltatások akadálymentesítéséről beszélni egy olyan Európában, amely nem egyesült? Hadd mondjam el, hogy ma 85 különleges nevelési igényű görög gyermek, többek között az én Down kórus gyermekem sem tud iskolába járni, mert a vállalkozás, amely az iskolába szállította őket, már hónapok óta problémákkal küzd, küzdik, és most abba hagyta a működését. A szülők próbálnak helyettük beugrani, de munkába járnak ők is, úgyhogy rendkívül nagy a probléma. ha ezeket a gyermekeket is szeretnénk előkészíteni a munkaerőpiacra való belépésre, akkor az, arra van szükség, hogy járhassanak iskolába, és ha pedig nem tudják őket szállítani, akkor ez nem valósul meg. Most nulla az esélye annak, hogy a vállalat újra kezdi a működését. Én a kor, görög kormányt felszólítom arra, hogy tegyék meg az intézkedéseket ezzel kapcsolatban, hiszen a szülők képtelenek a saját gyermekeiket ö, sokszor iskolába vinni, és ö, amikor ö, megkurtítják a különböző támogatásokat Görögországban, akkor nagyon sokszor pontosan a fogyatékkal élők szenvednek legelőször. Elnök, köszönöm szépen. Kósa úr szeretne ö, reagálni és lezárni ezzel a napi rendi pontot? Köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Köszönöm szépen a kollégáknak az érdekes vitát. Nem véletlenül mondtam, hogy egy nagyon nehéz technikai dossziéról beszélünk. Nehéz elmélyedni benne, nekem is sok időre volt szükségem, hogy tanulmányozás után megértsem, hogy valójában a végrehajtás hogy is néz ki. Több kérdés is fölmerült, megpróbálok mindegyikre válaszolni. Az első, az nem is inkább igazán kérdés, hanem egy általános vélemény volt, ami arra irányul, hogy nincs benne az én szövegemben minden olyan kérés, igény, ami a civil szervezetek részéről érkezett, ami a hatálybővítést illeti, vagy az épített környezettel kapcsolatosan, vagy bármi más. Nem véletlenül mondtam az elején azt, hogy több kérdést tartunk függőben Szeretnék az jelentéstevőkkel együtt megbeszélést folytatni és közösen beadni, vagy egymás támogatásáról biztosítani egymást, hiszen valóban nem olyan dossziéról beszélünk, amit egy jelentéstevő vízióként elképzel és leírja, és aztán támogatást szerez hozzá a kollégáktól, hanem a mindennapi életről beszélünk, ami a mindennapi életünket könnytheti meg akár öt év múlva hozzáférést termékekhez és szolgáltatásokhoz. tehát ez biztos hogy közös munka lesz. az éptett környezetre vonatkozóan is érkezett hozzánk, hozzám kérés és nem védekezésként mondom de szeretném fölhvni a figyelmet hogy ezt a kérést óvatosan kell kezelni ugyanis tagállami hatáskörbe tartozik tehát a tagállami hatáskört figyelembe kell vennünk, és ne felejtsük el, hogy épp a mi szakbizottságunk határozott eljárásának köszönhetően strukturális alap felhasználásában kötelező előírás az akadálymentes épületek és az épített környezet létrehozása tehát erre strukturális pénzt ma nem lehet felhasználni, ha nem akadálymentes az épített környezet. Tehát ilyen szempontból a helyzetet nem látom rossznak. A helyzet ott rossz, ahol már felépített épületekről beszélünk, és nem akadálymentes. Ott vannak a problémák. A másik az időskorú emberekkel kapcsolatosan csupán egyetlen megjegyzésem lenne természetesen egyetértek, hogy a korosodó társadalomban egyre több ember fog érinteni ez az irányelv, de az időskor önmagában nem fogyatékosság, de azt kell nézzük, hogy egyre több időskorú ember találkozik olyan funkcionálisan hozzáférhetőségi problémával, ami a fogyatékossággal élők mindennapjait érinti. Ezért is javaslom a funkcionalitás alapú megközelítést. Több árnyékjelentéstevő is támogat ebben, hogy azt írjuk elő, milyen funkciókat kell biztosítanunk a termékek vagy a szolgáltatások esetében. Még két-három megjegyzésem lenne. Az egyik az az, hogy ne keverjük össze a betegség és a fogyatékosság fogalmát, hiszen a kettő nem függ össze, el kell választanunk. Az Európai Bíróság gyakorlata is egyértelmű, 2005-ben is volt egy nagy hatású rendelet, ami arról szólt, hogy a betegség alapú és a fogyatékosság alapú ö, akadálymentesítés, ö, munkaszolgáltatás nem azonosan kell kezelni. És legvégén hallottam néhány megjegyzést, sajnálatos módon Görögország esetében, ami a költségvetés megkurtításáról szólt, és a gyerekek iskolába járásának korlátozottságáról szólt, de sajnos ez az irányelv nem erre vonatkozik, hanem a termékek és szolgáltatások elérhetőségéről. Viszont az említett probléma nagyon súlyos probléma, és foglalkozni kell vele, és magam is folyamatosan hangsúlyozom és szorgalmazom azt, hogy nem szabad a fogyatékossággal élőkön spórolni a kormányzatoknak hiszen az oktatáshoz a foglalkoztatáshoz való hozzáférést nem szabad korlátozni az esetükben. a nemzeti front képviselőjének is köszönöm a hozzászólását. én nem gondolom azt hogy a piacot akarjuk egységesteni ezzel a cél az, hogy a fogyatékossággal élő emberek és minden más személy is gyakorlatilag az Európai Unió minden polgára egyenrangúként, egyenlő eséllyel férjehessen hozzá a termékekhez és szolgáltatásokhoz, függetlenül attól, hogy francia, belga vagy magyar fogyatékossággal élő személyről van szó, hiszen az igényeik azonosak, hogyha ugyanolyan fogyatékossággal élnek, és nem az árról, és nem a ö, piac ö, egységesítéséről van szó, hanem arról, hogy minden termék és szolgáltatás egységes legyen elérhetőség szempontjából, de azt gondolom, hogy nagy nézetkülönbség nem lesz közöttünk, sokkal inkább a megfelelő megoldás kiválasztása lesz a nehéz, de bízom abban, hogy kiváló munkát fogunk végezni. Valóban szoros a határidő, az IMKO szakbizottság nagyon szoros, és nekünk nagyon gyors és nagyon komoly munkát kell végeznünk, és már most ezen a héten lesz az árnyéki jelentéstevőkkel egy találkozó, és én mindent el fogok követni annak érdekében, hogy egységesteni tudjuk a szöveget mielőbb, és mindannyian meg tudjuk szavazni. Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót. Thank you, Mr. Kosa. Köszönöm szépen, Kósa úr. A bizottság kíván valamit hozzátenni az eddig hallottakhoz? Tessék, megadom önnek a szót, asszonyom. Köszönöm. Köszönöm. Megpróbálok akkor én is gyorsan beszélni. Először is Kosa úrnak, képviselő úrnak köszönöm ezt a teljes véleményt, amely tényleg nagyon érdekes javaslatokat is tartalmaz különös tekintettel a funkcionális követelmények eh, vonatkozásában, amelyek eh, némileg eltérnek a mi eh, javaslatunktól. Ami a javaslatnak a hatáját illeti, ott ugye arról van szó, hogy hogyan próbáljuk elérni ezt az akadálymentességet. Egy általánosabb, rugalmasabb javaslatot kívántunk készíteni. Kosa úr pedig ehhez képest más jellegű, úgymond teljesítési kötelmeket írna elő. Nyilván azt kell most megnézni, hogy hogyan lehet a leghasználhatóbb, a leghasznosabb megoldásokat találni, amelyekkel aztán az ipar érni is tud. De valóban egy nagyon komoly gondolkodási, felülvizsgálati munkát látok ebben a függelékben is, és tényleg érdekes megközelítés. Néhány apróbb kérdőjelet azonban itt most érdemes lenne néhány módosítóval kapcsolatban megfogalmazni, különös tekintettel a mozgás korlátozottsággal bíró emberekre. Ott az ENSZ egyezmény definíciójára hivatkoztunk, és van egy második definíció a korlátozott mozgásképességre. Nyilván az, ami az akadálymentességet eléri, az nyilvánvalóan a mozgás korlátozott személyeket is segíti. És itt Nyilván a maguk az intézkedések azok a fogyatékkal élőket célozzák meg, de a korlátozott mozgásképességűek is előnyöket hoznak. Emellett vannak olyan szövegrészek, amelyekkel kapcsolatban vannak fenntartásaink, mert talán csökkentenék az előírások szigorúságát, különös tekintettel itt a 13-as optimizációs módosítóra gondolok, amely a, a gyártóknak a kötelezettségeit csökkentené, de ott van a 39-es módosító is, amely lehetővé tené, angolul van, tehát a gyártók a harmadik oldas és etc. Nagyon gyorsan olvasta fel követhetetlenül a szöveget. Tehát a, az akadálymentességi e, e, act az azt akarja elérni, hogy a termék maga akadálymentes legyen, e, és ez a módosító pedig az ambícióját csökkenteni ennek a szövegnek és ennek a javaslatnak. Végül pedig van még egy módosítás, amely számunkra eléggé kellemetlen, mert úgy gondoljuk, hogy komoly kihatása lehet. A 26-os és a 49-es és a 60-as módosítókban például angolul intended use, fo- pontosabban foreseeable use, az előre látható használat helyett az intended use, tehát a szándékolt használat szerepel, ami a termékkel való szándékot illeti. Most lenne egy példám. Vegyünk egy telefont. A telefonnak a funkcionális célja az az, hogy halljunk és beszéljünk vele. Tehát egy süket néma, vagy egy süket számára kell ezt hozzáférhetővé tenni. Hogyha az előrelátható, a foreseeable használatról beszélünk, akkor az összes, összes elképzelhető használatról beszélünk. És például a telefonoknál az okos telefonok sokkal inkább elérhetővé, hozzáférhetővé válnak, mert nem csak az eredeti funkciójuk és céljuk van már, hanem ennél sokkal tágabb a felhasználási lehetőség. Tehát ezért fontos számunkra, hogy a mostani szöveggel a lehető legtágabb használatot tegyük lehetővé, Márpedig, hogyha a szándékolt, az intended use kifejezést használjuk, azzal korlátozzuk a hatáját ennek a javaslatnak. Ez akart, akartam kiemelni, de természetesen Kósa úr rendelkezésére állok bármilyen egyeztetéshez, amennyiben ő ezt szükségesnek látja, én ezt mindenképpen hasznosnak tartanám. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a módosítók benyújtásának határideje január 11-e. A módosítók feldolgozására február 27-28-án kerül sor, szavazunk a bizottságban március 22-én vagy 23-án, a különböző szakbizottságokban, nevezetesen az IMCO-ban, szintén márciusban lesz a szavazás. Megyünk tovább, négyes napi rendi pont következik, EU zászlós kezdeményezések a ruhaiparban, a ruházati iparban. Megadom a szót Jean Lambert képviselőasszonynak, aki a téma raportőre. Köszönöm, elnök asszony, és uh, how can we put this quandary about what we do with this. És Ugye volt egy nagy dilemma azzal kapcsolatban, hogy mit is tegyünk ezzel a, az anyaggal, illetve hogyan járuljunk hozzá ez az ászlósajú kezdeményezéshez, amely a devéből jönne, de amennyire én tudom, a devéből végül is ez a kezdeményezés, ez nem indult még el, halasztják úgy tűnik, az én információim szerint. Ami a bizottsági javaslatot illeti, a jelentés nem működik, nem létezik konkrét formájában, tehát nem létezik abban az értelemben, hogy, hogy megmondaná a bizottság, hogy mit szándékozik tenni, e, és e, milyen pénzeket rendel hozzá. Tehát ebben a vonatkozásban az én négyes bekezdésem egy kicsit félrevezető, de most ezt lehet problémának kezelni, problémaként kezelni, vagy egyfajta biankóként és itt kitölteni úgymond a javaslatokat azzal, hogy mit várnánk el egy ilyen kezdeményezésről. Nos, ennek a kezdeményezésnek a hátterében a Rána Plázai három évvel ezelőtti tragédia állt, ugye ilyen nagyon nagy számú haláleset történt, Ráma Plázában, Dakában, Bangladesben, amikor összeomlott ez az épület, és hát azóta láttuk azt, hogy a parlament hozott állásfoglalásokat csinált, fogadott el, aztán ebben a bizottságban is Schuster úr véleménye ezt a témát is feldolgozta, és a kereskedelmi bizottságban is voltak kezdeményezések és lépések. A tragédia óta azt láttuk, hogy a, az Európai Unió felvette a kapcsolatot a bangladesi kormányjal, az érintett cégeket is bevonva, e, tűzbiztonsági, e, elektromos ellátásbiztonsági, építésbiztonsági e, felvetésekkel van egy fenntarthatósági megállapodás is, amely különböző érdekelt felek feleket hoz össze, Kanada éppen a közelmúltban csatlakozott ehhez a Sustainability Compacthez, és amely különösen a ruházati ágazat, illetve a bangladesi ruházati ágazat helyzetét is kezelni kívánja. Én magam és az alelnök asszony is jártunk közelmúltban Bangladesben, és megvizsgáltuk, hogy milyen lépések történtek az utóbbi években a ruházati ágazatban látszanak bizonyos előremutató intézkedések az épületek biztonságával kapcsolatban. Történt előrelépés, de további problémák is vannak. Ebben a kiemelt kezdeményezésben a bizottság Brüsszelben egy komoly nagy konferenciát szervez, tervez, amelyre meghívták az összes értekeltet. A bizottság honlapján lehet erről olvasni, és itt elemzik többek között azokat a szakértői munkákat is, amelyek a ruházati ágazat egészére vonatkoznak, tehát túlmutatva a bangladesi helyzeten is. A ruházati ágazatban különösen nők dolgoznak ezekben a dél-ázsiai országokban, de máshol is, és akár az Európai Unióban is azt látjuk, hogy, hogy, hogy főleg női alkalmazottak vannak, mert vannak változások az ágazatban jobb koordinációt, jobb együttműködést, párbeszédet akar az Európai Bizottság a kiemelt kezdeményezéssel, az érdekeltek közti tapasztalatcserét, a a sikeres kezdeményezések átvételét egymástól, a fogyasztók tudatosságának növelését. Úgy gondoljuk, hogy csak európai hozzáadott értékkel lehet elérni azt, hogy a különböző érdekelt felek mindent megtegyenek a helyzet javítása érdekében, növekedjen az átláthatósága az ellátási láncoknak, és javuljon az irányítási e, eszközök. Ebben a szakbizottságban mi elsősorban a foglalkoztatottak jogaival foglalkozunk, nem annyira az ágazat helyzetével, mint olyannal. És Nyilván itt figyelembe kell venni azt is, amit a bizottsági munkából tudunk, mármint az Európai Bizottság munkájából tudunk, de felvette a kapcsolatot az irodámmal számos érdekelt is, és őtőlük is szereztünk be információkat. Az átláthatóság és a minőség a két vezérfonal, nevezetesen arról van szó, hogy biztosan tudhassuk, hogyha valamilyen ruházati terméket veszünk, akkor tisztességes árat fizetünk, nem támogatunk kizsákmányolást vagy emberi jogok megsértését és amit felvesz az ember magára, az nem a kizsákmányolás terméke vagy eredménye. Nyilvánvaló a munkahely, biztonság, egészségügy fontos, emellett oda kell figyelni a szakszervezeti jogokra is, ezek valójában nem nagyon léteznek egy sor országban, eh, illetve veszélyeztetik eh, őket, különösen bizonyos export zónákban vannak nehézségek, de úgy általában elmondható, hogy a partnerségi megállapodások, a szakszervezeti jogok, a jövedelme a munkavállalóknak, egészség, biztonság kérdései, nemek közti egyenlőség, ezek mind problémásak és az is egy probléma, hogy a, a női alkalmazottak nem tudnak előrelépni a ranglétrám, nem tudnak elmozdulni menedzsment szerepekbe, illetve tulajdonosi szerepbe, hanem ott maradnak lent a, a varrodában. Tehát ezek a fő pontjai ennek a véleménynek, és Hát a fő üzenet az az, hogy az önkéntes kezdeményezések nem képesek arra, hogy megoldják ezeket a problémákat, és mi azzal, hogy megvizsgáljuk, milyen kezdeményezések léteznek, egyfajta konzekvens megközelítést akarunk elérni. Az Európai Unió, Unió nagyon sok nemzeti és nemzetközi kezdeményezést tudna becsatornázni és standardizálni, amelyel elérhetnénk, hogy egyértelmű standardok és nem pedig sokféle elvárás létezzen ebben az ágazatban. És tényleg a végső cél az az, hogy amikor felveszünk egy ruhát, ne azt kelljen érezni, hogy az a kizsákmányolás eredménye lehet, hogy nem annyira pontos ez a pálya, mint amit szeretnénk, de mivel magától a bizottságtól nem érkezett egyértelmű javaslat, hát hozott anyagból kellett dolgoznunk. Köszönöm. Lambert, I... Köszönöm szépen, Lambert asszony. Most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Először Sven, Sven Schulze úr a szó az EPP részéről asszony, jelentéstevő asszony. Először is köszönöm a jelentéstevő asszonynak ezt a véleménytervezetet, és azt hiszem, hogy mindenki egyetért abban, hogy szeretnénk, hogyha a textíliák előállítása is megfelelő szinten folyna, a környezeti és a szociális szempontokat egyaránt figyelembe véve. Ez a közös célunk, de azt tudjuk, hogy a valóság nagyon gyakran nem felel, nem felel meg ennek, hogy általában inkább az ár játsza a leg, legfontosabb szerepet az európai fogyasztók szemében is, és az európai fogyasztók nem mindig hajlandók magasabb árat fizetni az EC, azt tudjuk azt is, hogy a gyártó országok nem európaiak, hanem az Európai Unión kívül találhatók, és az a kérdés, hogy hogy tudunk eljárni annak biztosítására, hogy ezt, e, e, ezeket, ezeknek a körmény, körülményeknek ott is megfeleljenek. Azon kívül az is kérdés, hogy, e, a, hogy az állami felelősségvállalást próbáljuk rákényszeríteni a mag, magániparra is, illetve hogy inkább önkéntes ö, szövetségeket alkossanak a textilgyártók, és ők maguk szorg, szorgalmazzák a, a bizonyos feltételeknek való megfelelését, hogy most a G20-ak, vagy az OECD, vagy minden, milyen szinten lehetne a textilgyártókkal beszélni, az is kérdés. Szeretnék néhány kérdést feltenni. Egyrészt ezt 8-as cikkhez, amelyben a jelentéstevő asszony az EU-t az érdekeltekkel együtt arra buzdítja, hogy megfelelő, tisztességes és stabil árazási mechanizmus szülessen. De nem tudom, hogy mit ért ezen, e, hogy a kart kartellezést kér, mert ugye az, az, a, az a szemben bírálattal élnék, illetve hogy ugye a kínálat keresletnek megfelelően egy kicsit erősebb árazás legyen, illetve azt is megkérdezném, hogy mit ért azon, hogy, hogy olyan szövetségi mechanizmusoknak kellene önkéntes alapon létrejönni, amely egy kicsit változtathat ezen a helyzeten. És a tízessel kapcsolatban is szeretnék egy bírálattal élni. Én visszafognám magam arra vonatkozóan, hogy kötelezővé tegyük a, az érték, illetve az át, áll, ellátási lánc átláthatóságára vonatkozó kellő gondosság elvét, illetve hogy ezt kötelezővé tegyük a vállalatok számára. Ezek azok a az első hozzátevő, hozzátennő gondolataim, amit az EPP részéről el tudtam ma mondani. Köszönöm. En, Sülce úr, Sergio Gutierrez a szocialisták részéről nem tudott ma eljönni, de adott nekem egy szöveget, amit föl fogok olvasni. Ő is gratulált Jill Lambert asszonynak a kiváló szöveghez amely nagyon pontosan megfelel annak, amit a szocialisták és a demokraták frakciója szintén fontosnak tart. Fő pontok, amiket szeretnének a szövegben látni, az, hogy a, a kezdeményezés a felelős menedzsment és a megfelelőség elvén túllépjenek, és hogy a közhatóságok kapacitásait is erősítsük a munkahelyi, illetve a munkaügyi ellenőrzések és támogatások terén, illetve hogy az ILO különböző rendelkezéseinek is megfeleljenek ezek a körülmények, és szerepeljenek az intézkedések, köz, intézkedések között a megfelelő ILO rendelkezésekhez mérhető minimálbérek is. Gutierrez úr örül annak, hogy szerepel a véleményben az ILO egyezményeinek ratifikációja, ugyanis ez különösen a 181-es munka úgy ellenőrzésekről szóló megállapodásra ha fektetni a hangsúlyt, illetve a 281-es, amely a gyermekmunka leg legszörnyűbb formáiról szól, amely, ez különösen az indiai gyapott, illetve gyapott mezőkön, gyapott földeken elít, elítélendő. Ezért fontos, hogy ez is szerepel itt, illetve a különböző más megállapodások. A harmadik pont, és az nemek közötti egyenlőség, ez a kezdeményezés tehát a diszkrimináció ellenességet és a nemek egyenlőségét is hangsúlyoz, kell, hogy hangsúlyozza, illetve az egyenlő bérezést, amely szintén szerepel a 100 illetve a 101-es iló megállapodásban. Gutierrez úr az ötös cikkel egyetért, de szeretné megerősíteni, mégpedig úgy, hogy a zászlóshajó kezdeményezés eredményeként a szociális párbeszéd és a kollektív tárgyalás minden szinten megerősödjön helyi, nemzeti és nemzetközi szinten is, illetve úgy, hogy ahol lehet, a kellő gondosság eljárásába is vonják be a munkavállaló képviselőit a vállalatok szintjén, illetve hogy az Európai Uniós intézkedések felelős üzletvezetést eredményezzenek az kiadott ENSZ üzleti, életi és emberi jogi rendelkezések alapján, az o, és hogy megfeleljenek az OECD ajánlásainak, illetve az ILO tisztességes munkáról és globális ellátóláncról szóló egyezményének, illetve biztosítani kívánja azt is, hogy a textil kezdeményezésen belül a fogyasztói tudatosság növelése is szerepeljen, ahogy azt Lambert asszony is említette a bevezetőjében. Gutierrez úr azzal zárja a levelét, hogy ismét megköszöni Jean-nek ezt a lelkismeretes munkát, és jó kiindulópontnak tartja a szöveget. Next, uh, a következő Janasz Danska, de nincs itt senki az ECR és az ALDE részéről, a GUE részéről sem, az EFDD részéről sincs itt senki. Márta úr az Enf részéről megkapja a szót. Köszönöm, elnök asszony. Amikor Jean Lambert azt mondja, hogy nehezen tudta összehozni ezt a véleménytervezetet. Hát valóban nem könnyű ez a feladat. Ez egy olyan katasztrófa után született ez a szöveg, amely után az Európai Unió ráébredt a valóságra. Ráébredt arra, hogy milyen problémák vannak a textiliparban, közben az eredetével nem akar foglalkozni. Tudjuk, hogy honnan ered ez a probléma. A globalizáció és az, hogy az Európai Unió politikáit hogyan folytatja. Ugyanezen Európai Unió nem foglalkozik a lehetséges megoldásokkal, miszerint az európai termelést kellene előtérbe helyezni, ahol a termelési körülmények nagyon magas színvonalon vannak. Úgy gondolom, hogy eredetileg egy együttműködési és bevált gyakorlatokat kicserélő fórum volt az eredeti cél, mostanra átalakult egy olyan Európai Uniós anyaggá, amelyben az Európai Parlament jogalkotási szereplőként vesz részt. Jean Lambert, szeretnék néhány módosítót elmondani. Elsőként a bizottságtól kérnénk, hogy mutassa be az eredményeit az Európai Parlamenti Kezdeményezésnek belátható határidőn belül. Másodikként ki kell emelni, hogy a globalizáció után, vagy eredményeként a textilipart az alacsony bérezési országokba és alacsony munkavédelmi feltételek mellett dolgozó országokba helyezték ki. Emiatt tömegesen számoltak fel munkahelyeket Európában, és nagyon sok helyen megszült a textilipar Európában. Harmadsorban ki kell emelni, hogy a nemzeti preferencia elve a közbeszerzéseknél nagyon fontos lenne. Ezen kívül a termékek származásával kapcsolatos jobb információval lehetne felhívni a figyelmeit a fogyasztónak arra, hogy ne csak a termék minőségével foglalkozzon, hanem azzal is, hogy milyen körülmények között állították elő az adott terméket. Ne csak az ár alapján döntsenek. Negyedik pont, el kell utasítani minden olyan európai jogalkotást, amely ezen a területen szeretne fellépni de szeretnék még tovább lépni. Azt gondolom, hogy sokkal kritikusabban kell fellépnünk. Már megint csak egy olyan kezdeményezésről van szó, elnézést, hogy így mondjam, amely kétszínű, amely az európaiaknak akar jó lelkiismeretet megvásárolni olyan szövegek révén, amelyekről nagyon jól tudjuk, hogy az égvilágon semmi hasznuk nem lesz ajánlásokat fogalmazunk meg, ettől aztán jobban érezzük magunkat, jobb lesz a lelkiismeretünk. Mi biztos jó lelkiismerettel vagyunk, miközben 1300-an halnak bele a munkakörülményekbe. És Indiában, Bangladesben továbbra is iszonyatos körülmények között dolgoznak. Mi pedig továbbra is támogatjuk ezen elfogadhatatlan valóságot a mi politikai döntéseinkkel. Azzal zárnék, hogy elmondjam, hogy most ébrednek önök rá arra, hogy a globalizáció azt jelenti, hogy rabszolgákkal gyártatunk Európától nagyon messzire termékeket, azért, hogy azokat eladjuk az európai munkanélkülieknek. Ez az EU politikájának az eredménye. Lambert asszony, elnézést, ő nagyon bátor, de sajnálattal látom azt, hogy mennyire hatástalan ez a munka. Köszönöm. Okay, uh, I will now give... Köszönjük. Most Karonen úrnak adom meg a szót, aki az Európai Bizottság részéről van itt. Önél szó. Thank you very much, Madam Chairman. Um, már a bizottsági vita is megmutatta, hogy ez egy nagyon bonyolult téma. Nem most ébred Európa. Korábban is zajlott munka. Ez a ruházati kezdeményezés, amiről itt szó volt, ez, ez nem vákumban létezik, e, és én ráadásul a fejlesztési e, részét ismerem ennek a megközelítésnek. Nekünk nagy a felelősségünk abban, hogy javítsunk a dolgokon. Jelenleg, és most a DEFCO főigazgatóság nevében beszélek, olyan tevékenységeket támogatunk, amely, mint a fejlesztés finanszírozás, ami megint csak mutatja, hogy ténylegesen zajlik a munka. Néhány példát az idei évről, évből támogattuk a Vision Zero fundot, amely alapvetően a munkavállalók biztonságával és egészségével kapcsolatos, kapcsolódik a g munkájához és mindez egy nagyobb projektnek a része, amely szintén idén indul, illetve jövőre teljesedik ki. A ruházati iparban felelősség teljes ellátási láncokat akarunk kialakítani. Aztán van egy másik kezdeményezésünk, amely 95 KKV projektet támogat, hogy fenntarthatóak legyenek és társadalmilag méltányosak, tehát itt ázsiai KKV-kről van szó. Azzal is egyetértek, hogy az állami hatóságoknak a képességeit is fel kell építeni ezekben az országokban, kapacitásépítésre van szükség, ez megint csak egy fejlesztési téma. Szélesebb értelemben pedig hát támogatni kívánjuk pénzügyileg a gyártó országokat, ezen kívül el szeretnénk terjeszteni legjobb gyakorlatokat és a kipróbált módszereket Önök is bizonyára tudnak arról, hogy vannak olyan előírások, standardok, amelyek megfelelőek, ezeket érdemes lenne megvizsgálni, és adott esetben elkészíteni egy európai szabályrendszer, de ez az egész nyilván nem egyszerű, eh, mert eleve van egy csomó eh, az iparból érkező kezdeményezés, és a dolog lényege az az, hogy a fogyasztók hogyan eh, reagálnak, tehát az ő tudatosságukat kell javítani, mert amennyiben ők inkább olcsóbb terméket vesznek, amely kétséges körülmények között lett legyártva, az, az már problémás. Tehát ez de vizsgáljuk mindenképpen azt, hogy mi lehetne egy ilyen európai kezdeményezés ebben a témában. Thank you. Köszönöm. Lambert asszony akar reagálni? Summarize this. Floor is yours. Well, thank you and thank you for the, um, for the... Köszönöm, és köszönöm a különböző ö, megjegyzéseket is. Responsibility within this. A saját felelősségünkkel kell kezdeni nyilván áttelepítették a gyártást valóban, van olyan, hogy az Európai Unión belül telepítették át, kérdezzék meg a horvátokat, és nyilvánvaló, hogy azért sem gratulálhatunk magunknak, mert tehát a fizetésekért vagy a standardokért sem illeti gratuláció az illetékeseket. Mindenképpen ezekre oda kell figyelni a mindennapi munkánkban is, itt ebben a bizottságban. Voltak bizonyos erőfeszítések Bangladesben is, Pakisztánban is, Kambodzsában láthatók pozitív intézkedések, amelyek célja az az, hogy ott gyorsabban ugorjanak át olyan fejlődési szakaszokat, amiket mondjuk Európában annak idején nem annyira gyorsan ugrottak át. Meg kell vizsgálni a beszerzési módszereket, azt, hogy az Európai Unió is hogyan működik, Transport for London például e, méltányos kereskedelemből származó egyenruhákat vesz a saját alkalmazottainak. Tehát vannak teendők, és ez a, tulajdonképpen a, a, a vásárló kezében is van hatalom, de meg kell vizsgálni, hogy hogyan működik mindez a beszerzési láncon keresztül. Tudjuk azt is, hogy ha egy termék nagyon alacsony áru az, az már problémás, de egyébként a drága termékeknél is megfigyelhető, hogy maguk a munkavállalók azok nagyon keveset kapnak. Ott felmerül a kérdés, hogy hova tűnik az a hatalmas árrés, a profit, és Látjuk azt is, hogy ruházati termékek körében az elmúlt években csökkennek az árak, és adott esetben 50%-kal is csökkent Más termékcsoportnál ez nem mondható el ilyen jellegű áresés, tehát az árképzés is része a problémának és hogy, hogy hogyan lehet ezzel szemben fellépni, hogy mondjuk az árnak egy bizonyos százaléka legyen a bértömeg, amit megkapnak a, a, a, a gyári munkások. Több, többféle módszert lehet megvizsgálni. Erre később visszatérhetünk. Tudom, hogy ebben a bizottságban mindig felmerülnek kérdések, akkor, amikor, vagy kérdőjelek akkor, amikor ütköznek a kötelező, vagy a, az önszabályozásos gondolatok, ötletek. Jobban ki kéne használni azokat a szövetségeket, amelyeket már megkötöttünk, és bizonyos standardizációra is szó kell, hogy kerüljön, ez fontos, és hogyha valaki a bangladesi gyártókkal beszél, akkor azt fogja hallani, hogy az ő problémájuk az az, hogy még az adott cégen belül is eltérőek lehetnek a munkásokat érintő biztonsági intézkedések olyan esetekben is, hogy olyan dolgokban is, hogy például van-e tűzoltókészülék. Az IMF-nek is komoly szerep jut itt. A GSP uh, rezsim, valamint az Anything But Arms kezdeményezéssel is lehet valamit tenni. Um, És örülök annak is, hogy itt többen azt akarják, hogy ezek az utalások kiemelésre, kidomborításra kerüljenek a szövegben, ezt el tudjuk fogadni. Aztán voltak a kereskedelmi politika irányáról szóló általános megjegyzések. Nyilván ezek inkább a kereskedelmi bizottságban fogalmazódhatnak meg, de azt el kell ismernünk, hogy a textilipar az soha nem volt teljes mértékben nemzeti ágazat, tehát minden ország szempontjából az egy nemzetközi ágazat volt, legyen szó akár a késztermékekről, akár pedig a, az alapanyagokról. Na most az, hogy értünk-e el eredményt, hát nyilván nem annyit, amennyit szerettünk volna, de úgy tűnik, hogy történtek kezdeményezések azért a standardok javítására, és e, a standardok játszhatnak pozitív e, szerepet, bár nyilván nem számítanak csodaszernek, de hogyha megvizsgáljuk a bangladesi körülményeket, néhány hete láttuk a fejlődést. De nem csodálatos most sem a helyzet, de sokkal jobb, mint két-három éve volt, e, és egy kis reklám azok számára, akiket értek el a téma. A dél-ázsiai delegáció, amelynek én vagyok az elnöke, most csütörtökön két órakor találkozik, és az ILO-val folytatunk egy eszmecserét a ruházati ágazat helyzetéről ezekben az országokban. Egyébként pedig szívesen fogadom a kollégáknak a módosító javaslatait, és megpróbáljuk azokat összefésülni oly módon, hogy a lehető leghatározottabb, legkeményebb véleményt tudjuk kialakítani. Eh, december 8-a eh, dél a módosítók eh, benyújtásának határideje. Január 25-én vagy 26-án fogadjuk el itt ezt az anyagot. A DEVE az illetékes bizottság ott ehm, vagy március 20-án, vagy március 21-én szavaznak, még nincs megerősítve az április végi plenárison kerülhet a plenáris napi rendjére a téma. Köszönöm, most akkor menjünk tovább, az ötös napi rend következik. A franchising működése a kiskereskedelemben, a franchise rendszer működése, és megadom a szót Márton úrnak. Merci, Madame le Président. Köszönöm, elnök asszony. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy négy, három képviselő, talán öt képviselő előtt szólhatok, hogyha elnök asszonyt is beleszámolom ebbe. Nem tudom, hogy van ennek értelme egyáltalán. Tényleg. De se baj, azért elmondom én a véleményemet a franchise rendszerről nem vagyok szakértője a témának, de van ezzel kapcsolatban tapasztalatom, hiszen 20 éven keresztül egy kiskereskedelmi vállalat vezetője voltam, 30 alkalmazottunk volt, és 6 helyen értékesítettünk, ebből három franchise rendszerben, az egyik a Charles Jourdan cipőipari céghez tartozott, amely azóta csődbe ment, és a Label egy másik franchise-ba adó fél, a Superel márkanév alatt, megint csak egy francia cipőkészítőről van szó, ők is csődbe mentek. Mindez nagyon gyorsan lefolyt Franciaországban, miután a textilipart felszámolták, utána a cipőiparral is ugyanezt tették. Úgyhogy nagyon gyorsan, itt négy-öt személy előtt most tényleg gyorsan elmondom a mondani valómat. Emlékeztetek arra, hogy a franchise rendszer jó alkalom arra, hogy mindenki saját munkahelyet teremtsen, és utána egy idő múlván akár másnak is munkahelyet tudjon létrehozni. Mindeközben ez egy saját kezdeményezésű jelentés az IMCO részéről. Az IMCO azért aggódik, hogy túlságosan nagy szerepet adhatunk a franchise-ba adó feleknek. Emlékeztetnék arra, hogy a franchise rendszerben százszázalékosan a franchise-ba vevő részéről történik beruházás. És valóban ezzel visszaélhet a franchise-ba adó fél. Tehát komoly előírásokat határoz meg azzal kapcsolatban, hogy mi legyen a dekoráció, vagy milyen bútorokat vegyenek, és akár ráerőltethet dekoratőröket a franchise-be vevőre, ahol az árak már előre meghatározottak. Nagyon különbözőek a szabályozások az egyes tagállamok között, Negyedik pont pedig a bizottságtól és a tagállamoktól kérjük, hogy védjék meg a franchise-ba vevőt, és ezáltal az ő alkalmazottait is, úgy, hogy közben a vállalkozás életképességét tartják szem előtt. Fontos tehát, hogy piaci áron lehessen kialakítani a franchise-ba vevő berendezéseit, nem szabad megfojtani pénzügyi eszközökkel a franchise bevevőt, kivéve, hogyha vállalja a franchise adó fél, hogy visszavásárolja a termékeket. Fontos, hogy az adott termékek és védjegy kizárólagasságát a franchise-ba vevő számára garantálni kell. Fontos, hogy a meg kell tiltani, hogy a franchise-ba vevő beleegyezése nélkül lehessen a szerződéses feltételeken módosítani, és nem lehet a módosításokat retroaktív módon végezni. A franchise szerződés felbontását meg kell könnyíteni, különösen, hogyha a franchise-ba fél nem tartja be a piaci feltételeket, és a nemzeti szabályokat harmonizálni kell, és nem megfelelő a franchise-ba vevő képviselete a képviselő szerveknél, ezeket elő kell segíteni, és a franchise-ba adó fél túlképviseletét meg kell szüntetni. Nagy örömmel fogok együttműködni az árnyék jelentőstevőkkel, mindenek előtt Keza úr a néppárt részéről, és Steinruck képviselő a szociáldemokraták részéről lesznek az árnyék jelentéstevők remélem, hogy az ő módosítóikkal konszenzusos véleményt tudunk megfogalmazni. Semmilyen forradalmi újdonságot nem mondtam ki ebben a szövegben, de szeretném elkerülni, ami Mölán doktorral történt, mert én azt nagyon is sajnálatosnak tartom, és azt gondolom, hogy a demokrácia kifejezési értékét ez csorbítja. Köszönöm. Uh, thank you, Mr. Martin. Köszönöm, Mártán úr. Mivel Nincs egy árnyék előadó sem jelen. És hogyha jól látom, akkor egyelőre csak a két legnagyobb frakció jelölt ki árnyék előadót. Akkor talán meg tudom adni a szót a GROW főigazgatóság képviselőjének, Frériksen asszonynak, ha itt van. Tudna valamit mondani a bizottság álláspontjáról ebben az ügyben? Tessék, önni a szó. Köszönöm szépen. Néhány napja kaptuk meg ezt a szöveget, <clears throat> tudomásul vettük. És mivel nincs még állásfoglalási indítvány, mm, jelenek többet nem tudunk tenni, mint hogy tudomásul vesszük. Megismételném ezen kívül azt, amit az INKO szakbizottságban is mondtunk, tehát azt, hogyha ezzel kapcsolatban a bizottságnak lépnie kell, akkor először be kell bizonyítani azt, hogy ez határokon átnyúló kérdés, illetve belső piaci kérdés. Egyelőre úgy látjuk, hogy ezek természetesen problémák, de a tagállamokon belül létező tagállami kompetencia alá tartozó problémák. belső piaci problémának kell ezeknek lenni ahhoz, hogy lépni tudjunk az ügyben. Köszönöm szépen! A módosítók benyújtásának határideje december 13-a déli 12 óra. Szakbizottságunk február 28-án fogja elfogadni a véleményt, és az illetékes bizottság, az IM, IMCO, április 24-25-én fog majd szavazni erről az anyagról, azt még nem tudjuk, hogy a plenáris ülésen mikor kerül a dokumentum. Köszönöm Márten úrnak a bemutatást. Következő napi rendi pontunk, a hatos, a görög munkaerőpiaci reformok. Ezt, ezekről a reformokról már többször is szó esett. Talán akkor, amikor a válság éppen csúcson volt, és mindenkinek szívügyévé vált. Most valahogy már hozzászoktunk ehhez, és nem beszélünk róla olyan gyakran, mint az válság elején. Először is üdvözlöm Pedro Martin, Martins urat, aki a görög munkaerőpiaci intézmények felülvizsgálatával foglalkozó szakértői csoport vezetője, és a Queen Mary's University of London tól érkezett hozzánk, alkalmazott közgazdaságtant tanít, és nagyon aktívan foglalkozott a válsággal, ezért most igen kíváncsian várjuk az ön véleményét arról, hogy a görög munkaerőpiaci reformok hogy állnak. Sajnos nincs egy görög képviselő sem jelen, illetve elnézést egy görög képviselő jelen van. Nagyon lelkesek tehát. <clears throat> de én úgy gondolom, hogy azt elmondhatjuk, hogy mindannyian, mindannyiunkat nagyon szíven ütött a görög tragédia. Ezért most megadom ennek a szót, hogy esetleg egy kis reményt adjon nekünk ebben az ügyben. Köszönöm szépen a meghívást. Köszönöm szépen, hogy eljöhettem a foglalkoztatási szakbizottsághoz, és bemutathatom a görög munkaerőpiaci reformokkal foglalkozó szakértői csoport munkájának eredményét. Ahogy elmondta elnök asszony is, egy szakértői csoport tagja vagyok. Ez a szakértői csoport az év során egy sor találkozót tartott, és különböző ajánlásokkal fog előállni a görög munkaerőpiaci intézmények további fejlesztési lehetőségeiről. Természetesen tudjuk, hogy milyen nagy aggodalom kíséri ezt az ügyet, hogy milyen kihívások állnak a görög munkaerőpiac előtt, és a csoport tagjai elkötelezték magukat arra, hogy, hogy használható fejlődést elősegítő ajánlásokkal fognak előállni. Az ajánlások rövidített változata és teljes változata is a rendelkezésükre áll, ha jól tudom. Én most egy rövid áttekintést adnék arról, hogy mik voltak a legfontosabb eredmények és talán lesz néhány kérdés, illetve néhány olyan pont, amiről aztán tovább vitázhatunk. A háttérrel kapcsolatban tehát szeretném elmondani a szakbizottsági tagoknak, hogy ezt a szakértői csoportot egy augusztusban, 2015. augusztusában aláírt egyetértési nyilatkozat körében, keretében adták, írták alá. Összesen nyolc szakértőt jelöltek ki, többféle európai egyetem oktatóit, professzorait, illetve munkaerő, munka, munkaerőpiaci jogalkotás, illetve közgazdaságtan területén jártas szakértőket. Összesen négyszer találkoztunk, leginkább a témban, támogatott minket az Európai Bizottság is, illetve a görög kormány is. Lehetőségünk volt egy sor érdekeltel is találkozni, a görög munkaerőpiacsal foglalkozó érdekeltekkel, például szakszervezeti vezetőkkel, közszolgáltatási szakértőkkel, munkaközvetítőkkel és más görög szakértővel arról, hogy milyen kihívások, milyen szükséges reformok léteznek, milyen előrelépésre van szükség Görögországban. Természetesen nagyon bonyolult ez a kérdés, nagyon sokféle véleményt foglal össze az anyag, sokféle szempontot ölel fel. De a sok nézet eltérése ellenére azért vannak közös pontok, tehát egyetértésre tudott jutni a szakértői csoport sok szempontból. Viszont vannak olyan területek, ahol a nyolc szakértő véleménye eltért egymástól, és ezekkel kapcsolatban nem tudtunk konszenzusra jutni. Azon kívül azt is megemlíteném, hogy a egyetértési nyilatkozat célkitűzése az volt, hogy különösen a kollektív tárgyalás, a tömeges elbocsátások és a sztrájk kapcsán szeretnének ajánlásokat látni. Ez volt az a három fő terület, amelyel foglalkoznunk kellett. Természetesen a vita során felmerültek más területek is, például a minimálbér, illetve a köz, a közszolgáltatási kérdések is. Ahogy a dokumentum, amit kiosztottunk, szintén mutatja, látja, hogy milyen ajánlásokra jutottunk. A sztrájkkal kapcsolatban megtárgyaltuk azt, hogy szükség van-e a sztrájkkal kapcsolatos jogszabályok módosítására. Ez egy igen kényes kérdés tapasztalataink szerint, amelyeket az Európai Unióban szereztünk, és annak alapján, hogy a legjobb elérhető gyakorlatok Európában hogy néznek ki, a sztrájk szempontjából a szakértői csoport véleménye az volt, hogy nincs szükség a sztrájk jog módosítására. Ezzel kapcsolatos kérdés még, amelyet szint, amely, amelyet szintén belefoglaltunk az ajánlásainkba, ez a lockout kérdése. Itt megint csak arra jutott a szakértői csoport, hogy nincs szükség a görög jogszabályok módosítására az Európai Unióban található legjobb gyakorlatok fényében. A második kérdés, amely szintén nagyon nagy figyelmet kapott a szakértői csoporton belül, ez a tömeges elbocsátások kérdése. <clears throat> Ez természetesen szintén olyan téma, amely rendkívül kényes. A foglalkoztatási szinteket a tömeges elbocsátásokról szóló jogszabályok nagyban befolyásolják. A restriktív gyakorlatok, illetve szabályok, amelyek jelenleg érvényben vannak Görögországban, különösen az adminisztratív engedélyezés követelménye miatt amely szükséges a kollektív elbocsátásokhoz. Ez azt mutatja, hogy elég alacsony számú az ilyen kiigazítás, és hogy a kiigazítás általában csak rossz hatása lenne a foglalkoztatásra. Úgyhogy széles körű egyetértésre jutottunk abban, hogy a, talán szükséges lesz ennek az administratív követelménynek az eltávolítására. Ugyanakkor néhány tagunk kijelentette azt is, hogy ezt a témát pontosan most tárgyalja az Európai Bíróság egy előzetes vélemény készül majd erről, és ezért úgy gondoltuk, hogy először meg kellene várni az ő véleményüket, mielőtt további ajánlásokkal élnénk ezen a területen. A negyedik számú ajánlásunk arról szól, hogy a rövid távú munkaszerződések mennyire szükségesek, és hogy e, ez a rugalmasság szempontjából fontos lenne. Úgy gondoljuk, hogy fontos lenne, hiszen a vállalatok a válság hatásait így el tudnák kerülni azzal, hogy nem teljes ö, munkaidős munkavégzést ö, követelnek, hanem ö, ahelyett, hogy el kellene bocsátaniuk nagyszámú dolgozót, inkább rövidebb időtartamú munkavégzésre vonatkozó szerződéseket adnak nekik. Ez ugyanakkor a kormány részéről egy sor befektetést igényel, hiszen ott a munkavállalóknak jutatott különböző juttatások terén változtatásokra lenne szükség. A következő fontos téma a kollektív tárgyalás, illetve a minimálbér témája volt. A csoport tagjai egyetértettek abban, hogy ki az, aki a legfontosabb érdekelt, és ki az, akinek meg kell határoznia a minimálbér valódi, valóságos szintjét. Itt természetesen ez itt is szükség lesz egy átállási időre. Néhány néhány tag, tag a csoportban úgy gondolta, hogy teljes mértékben a kormánynak kell vállalni a felelősséget a minimálbér meghatározásáért. Néhányan viszont úgy gondolták, hogy a munkavállalói és a munkaadói oldal is részt kell, hogy vegyen ennek a kialakításában. 2011-ig Görögországban ez így is volt, és aztán azt jelentős változások következtek, és az kormány kezdte el a minimálbér meghatározását, miután konzultált a megfelelő testületekkel. Aztán van még egy terület, amelyen nem tudtunk egyetérteni a csoporton belül, ez pedig a fiatalokra vonatkozó minimálbér kérdése volt. A csoport néhány tagja úgy vélte, hogy a jelenlegi rendszer, amely küszöböket határoz meg, arra né, méghozzá kor szerint meghatározott küszöböket arra nézve, hogy mennyi, mekkora legyen a minimálbér, tehát hogy ezt a jelenlegi rendszert ezt meg kellene tartani, Mások viszont úgy vélték, hogy a fiatalokra vonatkozó alacsonyabb minimálbért, bére vonatkozó rendelkezést el kéne törölni. Kollektív tárgyalásról is beszéltünk, több ajánlás is született ebben a témában. Néhányuk körül volt konszenzus a csoporton belül, néhányukkal kapcsolatban nem. Egyetértett mindenki a csoporton belül abban, hogy a kiterjesztési gyakorlatok, tehát az, hogy a kollektív megállapodásokat kiterjeszthetik-e az adott ágazatban vagy régióban dolgozó minden munkavállalóra, tehát nem csak azokra, akik tagjai az adott megállapodás kitárgyaló szövetségeknek, hanem másokra is. Ugye ezzel kapcsolatban is vannak jól bevált gyakorlatok az Európai Unión belül, és a csoport egyetértett abban, hogy lehetséges kell, hogy legyen, hogy a kollektív megállapodás vonatkozzon másokra is, hogyha bizonyos követelmények megvalósulnak. Tehát azok, melyek szerint az vállalkozók 50%-a olyan vállalkozásoknál, a dolgozók 50% olyan vállalkozásoknál dolgozik, amelyek maguk is kitárgyalták ezt a megállapodást. Példák vannak erre Németországból, Hollandiából is részben Portugáliából is. Görögországban is ez volt a helyzet 2011-ig, bár nem, bár az kérdéses volt, hogy meg, megfelelően megvannak-e minden, megvan-e minden információ annak érdekében, hogy a körül, követelmények betartását valóban ellenőrizni is lehet. Minden esetre a kiterjesztés elvét a képviseleti körülmény alapján bevezetésre javasoltuk, ez a reform egyik fontos része lenne. Aztán a kollektív tárgyalásnak van egy másik aspektusa, amivel, amivel kapcsolatban viszont nem értettünk egyet a csoporton belül. Például az előnyösség kérdése, amely arról szól, hogy az alacsonyabb szinten megkötött megállapodások mennyiben viszonyulnak a magasabb szinten kötött megállapodásokhoz. Volt néhány olyan tag, aki úgy érezte, hogy mindig a magasabb szinten megkötött megállapodás kell, hogy legyen az, amely elsőbséget élvez a az alacsonyabb szinten megkötöttek szemben, más tagjai a csoportnak viszont úgy gondolták, hogy a szubszidiaritás elve szerint azoknak a megállapodásoknak kellene nagyobb fontosságot adni, és azokat kellene precedensként felhasználni, amelyek a helyi szinten történtek ki tárgyalás, amivel a magasabb szintű megállapodás messzebb van, és itt távolabb esik a, az adott helyszíntől. A kollektív megállapodások bizonyos más aspektusait, illetve azt, hogy mikor ezek lejárnak, akkor mit kell tenni. Ezekkel kapcsolatban a csoport úgy érezte, hogy a szociális partnerek feladata az, hogy ezeket tovább tárgyalják és ezekben megállapod, megállapodjanak. Hogyha nem tudnak megállapodni, a különböző fennmaradó paraméterekben, akkor például a hat hónapos meghosszabbítási idő lépne életbe, illetve az, hogy minden a kollektív megállapodásban meghatározott, meghatározott körülmény megszüntetésre kerül. Végül pedig a két utolsó ajánlásról ejtenék néhány szót. A csoport a A döntőbíráskodásról is volt szó, egyetértés van ezzel kapcsolatban is, tehát hogyha a kollektív megállapodás során a tartalomról nem tudnak megegyezni a felek, akkor a csoporttagjai úgy érzik, hogy úgy vélik, hogy a bíráskodás csak leges legvégső esetben alkalmazható, nem pedig általánosan bevett gyakorlatként. Ugyanakkor néhány tag azt is megjegyezte, hogy ezzel kapcsolatban történtek már változások, például az Alkotmánybíróság és ezek az bíróság elé is kerültek, és ezért ezzel a témával kapcsolatban további ajánlásokat nem szeretnénk tenni, amíg ezek az ügyek tisztázásra nem kerülnek. A 11. ajánlásunk pedig a szociális párbeszéd fontosságáról szól, arról, hogy a kollektív tárgyalás rendkívül fontos eszköze a gazdasági növekedésnek és a foglalkoztatás serkentésének. Ezzel szerettük volna hangsúlyozni annak fontosságát, hogy az őszinte háromoldalú szociális párbeszéd a görög gazdaság jövőbeni kilátásai szempontjából is rendkívül fontos. Az utolsó ajánlásunk a munkaügyi szolgálatok szerepéről szól. Néhány esetben ez kikerülhetetlen, még olyan gazdaságokon belül is, ahol egyébként éppen növekedést tapasztalható. Tehát az állami munkaügyi szolgáltatásnak nagyon nagy értéke lehet a munkaerőpiac működése szempontjából. A csoport véleménye az, hogy az állami munkaügyi szolgáltatások további erősítése fontos azért is, hogy a munkaerőpiac jobban működjön, illetve hogy a különböző támogatások ismerete a, meglegyen a munkavállalók között. Uh, Köszönjük! Agnes Inerősznek adom meg a szót. Sorry that I missed the first part of your introduction. Elnézést kérek, hogy nem tudtam meghallgatni az első részét az előadásának, egy másik szakbizottságban szavazáson voltam, de gondolkodóba ejtett az, amit mondott. Recommendations around the position of your, your... De gondolkodóba ejtett az, hogy milyen ajánlásokat tettek. Például a szociális párbeszéd és a kollektív szerződések újra bevezetése volt az egyik javaslat, amely egyébként a görög kormány, a jelenlegi görög kormány napirendjén is szerepel. Az IMF tudomásunk szerint azt mondta, hogy ezt nem akarják, mert ez volt az egyetlen gazdasági reform. Nos, az önök ajánlásait félre lehet söpörni ilyen könnyen? Mit gondol? Mit tehetünk mi? Foglalkoztatási Bizottság. Mert szerintünk a szociális piac gazdasági modellnek ez egy nagyon fontos építőeleme, hogyan tudjuk megtámogatni az önök ajánlásait, azok megvalósítását? Van-e valami fajta stratégiai gondolata ezzel kapcsolatban? Question from Madam Lambert to Force yours. Thank you. Um, my question... Lambert asszony, köszönöm. Similar direction. Um, Én is hasonló irányba indulnék el Ön szerint mi lesznek a következményei annak, hogyha az ajánlásaikat elfogadják, végrehajtják? Úgy gondolja, hogy ez megerősítené a munkaerőpiacot, és a későbbi fejlődésekre, vagy fejlődésre felkészítené a munkaerőpiacot, vagy esetleg nem. Ami pedig a a közfoglalkotatásnak a kapacitását, illetve a döntőbíráskodást eh, illeti, ott eh, azok már most úgymond tökéletesek, vagy eh, vannak olyan intézkedések, amelyeket ön szerint meg kell hozni ahhoz, hogy hatékony és működőképes legyen a bevezetendő változásoknak, hogy nagyobb súlyuk legyen. a közelmúltban, e, illetve éppen ma délután volt egy vita a textiliparról, a ruházati ágazatról, e, és e, láttuk azt, hogy a kollektív, szerz, a kollektív béralkukra elő kell készíteni mind a szakszervezeteket, mind a menedzsmentet ezekben az országokban és eh, hát eh, lehet, hogy ugyanerre van szükség eh, mert Görögországban mindezt úgymond, hát nem is tudom, de diplomat, hogy legyek diplomatikus, hát megszüntették, ha úgy, ha így akarok fogalmazni. Tehát érdekelne engem ez, ez erről mi a véleménye, mi, mi az, ami lehetséges, mi az, ami nem lehetséges understanding is that this is a, your body, um, consultative group on this, is a group. Ugye önök egy konzultatív testület, amely jelentős támogatást élvez különböző intézmények részéről, ugye? Ugye nem, nem csak azért toborozták önöket, hogy beszélhessenek csak úgy bele a levegőbe, nem? Uh, we'll take the third question also from Mr. Harmadik kérdést is meg fogunk hallgatni Fontulis úrtól. Köszönöm, elnök asszony. Azt hiszem én vagyok az egyetlen görög képviselő, aki ma jelen van. Annak ellenére, hogy szerintem nagyon fontos kérdésről beszélgetünk, itt ma délután arról beszélünk, hogy milyen változásokra van szükség a görög munkaerőpiacon. Ezek a változások, ezek a reformok amelyeket önök itt listáztak. Ön szerint növekedést fognak okozni, vagy munkahelyteremtéssel járnak, vagy éppen visszalépést jelentenek, tehát rosszabb lesz a helyzet. Például ami a rövid távú munkát illeti, ez lehetne módja annak, hogy a cégek a válságon túltegyék magukat ugyanakkor. Én úgy gondolom, hogy Görögországban most visszaélnek a cégek azzal, hogy különböző foglalkoztatási modelleket erőltetnek a munkavállalókra, és gyakorlatilag kizsarolják a munkavállalókból, hogy napi néhány órát dolgozzanak csak nyilván alacsonyabb fizetésért. És amennyiben ez valakinek nem tetszik, akkor annak azt mondják, hogy el lehet menni, és keresni másik munkát. Mindez azonban arra késztek az embereket, hogy felejék a megtakarításaikat. Ön azt mondta, hogy nincs megállapodás a minimálbérről, és elhangzott az az ötlet is, hogy a fiataloknak a minimálbére legyen alacsonyabb. Miért legyen alacsonyabb? Hiszen a szükségleteik azok ugyanakkorák, vagy akár még magasabbak is. Ráadásul a fiatalok testesítik meg azokat az álmokat és reményeket, amelyek egy társadalomban megfogalmazódnak. Senki nem hobbiból dolgozik, azért dolgoznak az emberek általában, mert meg akarnak élni, mégpedig tisztességesen meg akarnak élni, ami a kollektív szerződéseket illeti Görögországban az elmúlt években ezeket eh, nem tartatták be, eh, és mindez természetesen aláásta a munkavállalók érdekeit, akiknek a jogai így sérültek vagy megszűntek. És eh, a helyettük bevezetett módszerek sem működnek megfelelően, például nem járultak ahhoz hozzá, hogy növekedjenek a fizetések. Amikor a kormányzati intézkedéseket meghozták, azt mondták, hogy majd ez a munkavállalóknak jó lesz, ehhez képest a munkanélküliséget növelte. Ami a döntőbíróságot illeti, nos, kár, hogy az Európai Parlament ezeket nem kísérte figyelemmel. A probléma az, hogy a munkahelyek egyik országból a másikba lenne, lesz, vannak áttelepítve Franciaországban, Németországban. Mindenesetre engem érdekelne, hogy mindenről ön mit gondol. Köszönöm. Nem ön az egyetlen görög, képviselő úr, Fontulesz úr, mert megérkezett Kunyeva asszony is. Your question and then we'll give the possibility to Mr és őnek is megadjuk a szót, ezt követően kap a szakértő szót. Agapite Kirie Martins. Köszönöm szépen. Martins úr, nagy öröm számomra, hogy itt találkozhatunk önnel ma délután. Több aggodalmat is szeretnék elmondani a folyamattal kapcsolatban, és amit önök létrehoztak. Ami magát az eljárást illeti, mi a hozzáadott értéke ezen munkának, amelyet ön végzett? Ezzel azt akarom megkérdezni, hogy híres szakértők foglalkoznak azzal, hogy Európában milyen bevágyakorlatokról beszélhetünk a munkaerőpiacon. Az ön által vizsgált kérdések természetesen vonatkoznak Görögországra is, de nem csak Görögországra. Az európai modell, amelyet Európa Görögországra ráerőltet, fogalmazhatunk így, olyan modell, amelyet más országokra is rá akar erőltetni. Ezért kell tudnunk, hogy az ön következtetései milyen mértékben kerülnek megerősítésre a tények és a tapasztalatok által, mert természetesen van egy kisebbségi vélemény is. Ami az ön által említett, korábban említett eljárást vagy folyamatot illeti, ezen folyamat eredménye az ön által említett javaslatok. A kollektív alkú az ezzel kapcsolatban elértek több országra alkalmazhatóak, és ezzel már most foglalkozik az ILO nemzetközi hivatala. Az elképzelés az, hogyha egy adott ágazaton belül a munkavállalók 50%-a egy adott álláspontot képvisel, akkor az egész ágazatra vonatkozóan képviselhetik ezt a véleményt. Ami a szociális partnereket és például a döntőbíráskodás kérdését illeti, az államnak csak akkor szabad fellépnie, hogyha a szociális partnerek, a munkadók és a munkavállalók nem találnak közös nevezőre. Ami a tömeges elbocsátásokat illeti. Ön azt mondta, hogy az OECD tanulmányok azt mutatták, hogy ezzel nem nő a versenyképesség. Görögországban nagyon sok tömeges elbocsátás volt. Ezek közül néhány bíróság elé került. Ön szerint ezáltal sikerült az érintett szektorok helyzetén javítani, versenyképesebbé tették ezeket? Végül pedig az egyik ön által javasolt intézkedés, sok szociális partnert is érdekel mindez, az, hogy maradjon a jelenlegi minimálbér. Ön az ön által javasolt kérdésekre Görögországban milyen reakciókat kapott? Elnök. Köszönöm. Négy kérdés hangzott el a jelenlévő képviselőktől. Meg is adom önnek a szót, Mártin úr. Nagy érdeklődéssel várjuk a válaszait. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ezek tükrözik a mi szakértői csoportunkban felvetett nézeteket is az elmúlt fél év során. Talán fordított sorrendben akkor kezdeném az utolsó kérdéssel, ami magát a folyamatot, az eredményeket, a nézeteket illeti, amelyeket Görögországban és máshonnan a szociális partnerektől kaptunk. Azt gondolom, hogy a munkánk hozzáadott értéke elég komoly lehet, amennyiben ezen rendkívül fontos kérdéseket nemzetközi szempontból közelítettük meg, és nagyon komolyan foglalkoztunk azzal, hogy a mi saját országbeli tapasztalatainkat tükrözzük, és sok tanulmány tapasztalatát is. Ezek alapján fogalmaztuk meg az ajánlásainkat, hogy ez a lehető leghasznosabb legyen abból a szempontból, hogy Görögország előre tudjon lépni. Az egyik olyan kérdés, amelyet egyből felismertünk, az az, hogy lehetséges, hogy egy adott országban valami a legjobb vagy bevált gyakorlatnak minősül, más országokban nem biztos, hogy ugyanezen gyakorlat lesz a legsikeresebb. Vannak olyan konkrét kérdések, amelyek egy-egy országban felmerülnek, ezeknek nagyon komoly kihatásaik lehetnek arra vonatkozóan, hogy hogyan kell meghatározni az optimális munkaerőpiaci feltételeket ebben az adott esetben. Tehát ami az ajánlásainkat illeti, mi ebben is próbáltuk figyelembe venni Görögország specifikus helyzetét. és próbáltuk figyelembe venni azt is, hogy a munkaerőpiaci intézményekben nagyon komoly interakciók lehetségesek. Tehát lehetnek különböző jellemzők, például a tömeges elbocsátási eljárásokkal, a sztrájk eljárással, vagy a kollektív alkúval kapcsolatban, vagy a különböző szolgáltatásokkal kapcsolatban, és ezeket egységként kell kezelni, nem pedig részeikre bontani. Ez komoly kihívást jelent, ez azt jelenti, hogy nagyon jól kell ismerni az egyes ország ambícióit. Görögország esetében az volt az érzésünk, hogy az egyensúly a munkavállaló védelme, a nagyobb rugalmasság igények között még tovább javítható. Mi egy konkrét területet azonosítottunk, mert erről beszéltem, a kollektív elbocsátások területe, amelyekkel kapcsolatban úgy gondoljuk, hogy komoly eltérés volt a Görögországban jelenleg alkalmazott feltételek és az EU-s tagállamok többségében alkalmazott eljárások között. Itt előrelépéseket láthatunk, hiszen némi igazítás volt azzal kapcsolatban, hogy milyen administratív engedélyezésre van szüksége a tömeges eljárásokkal kapcsolatban, és azt gondolom, hogy ez egy fontos opció lehet, amelyet a görög államnak figyelembe kellene vennie. Mi gazdasági szempontból úgy gondoljuk, hogy ami a korlátozásokat illeti a tömeges elbocsátásokra vonatkozóan, nos, ezen korlátozásoknak olyan szerepük lehet, hogy esetleg a vállalati beruházást is korlátozni fogják. És természetesen azt tudjuk, hogy a görög gazdaságnak nagy szüksége van a beruházásokra, legyen az Görögországból származó, vagy nemzetközi beruházás. Úgyhogy nagyon fontos jelzés lehet a nagyobb beruházás terjesztése szempontjából a megfelelő szabályozás, hiszen ezzel utána a gazdaság is jobban beindulhat, és ezzel munkahelyeket lehet teremteni. Természetesen a szakértői csoportunk tagjai azért nagyon jól tudják azt, hogy a görög gazdaságra milyen kihívások várnak. Rendkívül bonyolult, összetett a helyzet, sok szempontból nem csak a munkaerőpiaci dimenzióra kell odafigyelni. A termékpiactól kezdve az elmúlt években történt eseményeken keresztül nagyon sok mindenre oda kell figyelni, és ezeknek sokkal nagyobb jelentőségük lehet a jelenlegi kihívásokra adott válaszok kiválasztásában a görög gazdaság és a munkaerőpiac szempontjából. Minden esetre úgy gondoljuk, hogy az ajánlásaink egy részének az elfogadásával, és az olyan területek megvitatásával, amelyekkel kapcsolatban még nem alakult ki konszenzus, mindenképpen jobb eredményeket tud majd elérni a görög gazdaság és a görög munkaerőpiac. Ami a harmadik kérdést illeti. Fontulis úr kérdéséről beszélek. Nagyon fontos kérdéseket kaptam. Nem tudom, hogy mindegyikre tudok-e most választ adni. Egy konkrét kérdés felmerült arra vonatkozóan, hogy mennyiben megfelelő az, hogy a fiatalabb, munka, fiatalabb munkavállalók kevesebbet keressenek. Természetesen úgy gondoljuk, hogy kortól és bármilyen egyéb jellemzőtől függetlenül mindenkivel egyenlően kell bánni. Ami a minimálbér bevezetésének a kérdését illeti, elég erős korreláció lehetséges az életkor, a munkaerőpiaci tapasztalat és emiatt a termelékenység között is. Hogyha a munkaadók a foglalkoztatási választaikat, választásaikat a tapasztalat alapján hozzák, és ezért az életkor alapján, akkor természetesen innentől érthető, hogy ezen fiatalok foglalkoztathatósága esetleg alacsonyabb lesz. A fiatalabbaknak nincsen ugyanannyi képzettségük, szakismeretük, esetleg még az iskolából az átmeneti időszakban járnak, és ezért a minimálbér is tükrözi azt, hogy milyen a termelékenységük. És hogyha túlságosan magas a termelékenység, akkor más lesz a foglalkoztatási ráta. És tudjuk, hogy a fiataloknál ez alacsonyabb vagy magasabb is lehet. Tudjuk, hogy a görögöknél a fiatalok munkanélkülisége rendkívül magas, több mint 40%-os volt a közelmúltban. Ez tehát a csoportunk bizonyos tagjainak a logikája. Mások a csoporton belül azt gondolták, hogy más megközelítést kellene követni azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a minimálbért csökkenteni. Például le kell csökkenteni azt az időszakot, amelyre alacsonyabb minimálbért lehetne bizonyos társadalmi csoportoknak kifizetni. Felmerült még egy kérdés a kollektív megállapodásokkal kapcsolatban, hogy ezeket mennyiben tartják be, és mennyiben van ezeknek fontos szerepük abban, hogy a szociális párbeszédet elősegítsék. Nos, ez egy olyan kérdés, amelyel kapcsolatban komoly nézeteltérések voltak a csoportunkon belül. Úgy gondolom, hogy minden tagunk felismeri, hogy milyen komoly potenciálja van ezen kollektív megállapodásoknak, de agályokat is felvetett ez bizonyos tagiknál, tagoknál, mégpedig a képviseletiség kérdése. A görög munkavállalók nagy komoly ö, aránya nem szakszervezeti tag, nagyon ö, komoly gazdasági részek nem képviseltetik ezeken magukat. Több oka van ennek. Egyrészt a görög gazdálkodások inkább családi alapon működnek, kis méretűek, és ez kihívás lehet azzal kapcsolatban, hogy a kollektív megállapodások mennyire bírnak képviseleti erővel. És ezt is figyelembe kell venni, amikor a görög munkaerőpiacot alakítjuk. Görögországnak nagyon komoly tapasztalata van az elmúlt évek során azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet egy új modellt létrehozni a munkavállalók képviseletiségére, például a személyek társulásával. Ez rendkívül sikeres volt a növekedések, az ő növekedésük szempontjából. Annak ellenére, hogy elég szigorú előrások vannak a képviseletiségre vonatkozóan, például ami a személyek szövetségét illeti, hogy ők írjanak alá kollektív megállapodást a munkaadóval, a vállalatnál dolgozók három ötödének kell ezen személyi szövetségnek a részét képezniük. Ez egy olyan modell, amelyet bizonyos érintettek bírálnak, a szakszervezetek egyebek mellett, de lehet, hogy ezeknek lehet szerepe abban, hogy dinamikusabbá váljon a kollektív alkú. Annak ellenére, hogy esetleg más formátumot öltez majd, mint amit korábban ismertünk Görögországban 2011 előtt. Ami a megelőző kérdést illeti, elnézést nem írtam fel, hogy kitette fel ezt a kérdést. Lambert képviselő kérdéséről van szó. Arra vonatkozott, hogy milyen következménye lehet az ajánlások potenciális alkalmazásának. Mindenképpen bízunk abban, hogy fontos szerepe lehet ezeknek a munkaerőpiaci mutatók kidolgozásában. Persze tudjuk jól, hogy sokkal bonyolultabb a helyzet, a munkaerőpiac csak egy része azon sok dimenziónak, amelyből a görög gazdaság összeáll. Konkrét kérdés érkezett arra vonatkozóan, hogy milyen szerepe lehet a közszolgáltatás a közszolgálatoknak és Én magam is elmentem a munkanélküli hivatalokba, és a munkaközvetítői céghez, és úgy gondolom, hogy láttam, hogy milyen komoly előrelépések történtek, vagy történnek jelenleg ezen a területen. Itt igen, komoly előrelépések voltak az elmúlt években. És azt gondolom, hogy a munkanélküli hivataloknak nagyon komoly szerepük van abban, hogy az emberek ismét munkához jussanak, és mindenképpen oda kell figyelni ezen szervekre, ahogy azt a jelentés is leírja. De további erőfeszítésre van szükség a munkakeresési folyamat területén, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet új munkaerőpiaci egyensúlyt találni, és az új szerveknek is nagyon fontos szerepük lehet, az ajánlásokból is kiderül, az Európai Uniós ajánlásokból, ami azt illeti, hogy nagyobb mértékben kell támogatni a hosszú távon munkanélkülieket. Tehát sikerült előrelépnünk, de ami a bevált gyakorlatokat illeti, bizonyos tagállamok nagyon komolyan beruháztak a munkanélküli hivatalokba, és több jelentés is kimutatja, hogy milyen komoly előnye van az ilyen jellegű beruházásoknak. Egyesült Királyság, Németország jó példák arra, hogy meglássuk, hogy milyen kihatásai lehetnek ezen intézkedéseknek, és hogy mit tekinthetünk bevált gyakorlatnak. Most akkor visszatérnék az első kérdésre. ami az ajánlások potenciáját illeti, a szociális párbeszéd területén és azzal kapcsolatban, hogy ezt ismét el kellene terjeszteni Görögországban, és hogy milyen stratégiai dimenziói lehetnek az ajánlásainknak. Azt hiszem, hogy értem a kérdést. Ez rendkívül érdekes és értékes. Nos, a szakértőink arra koncentráltak, hogy a belső vitáinkból aztán több ajánlást meg tudjunk fogalmazni. Tudományos és elméleti jellegű volt a mi vitánk, nem politikai döntéshozatallal foglalkozott, természetesen fontos elkülöníteni a két területet, még akkor is, hogyha az elmúlt pár évben ez a két terület eléggé összefonódott, és ez mindenképpen hasznos lehet. Az ajánlások egy részét a szociális partnerek pozitívan fogadták, például azt, hogy a kibővítési mechanizmust ismét bevezessük, még akkor is, hogyha relatíve szigorú a képviselítiségi feltétel, ezt elég jól fogadták. Teljesen felfüggesztették a 2020-tól a meghosszabbítási mechanizmusokat. Lehet, hogy ezzel kapcsolatban lesz változás. A szociális partnerek lehetséges, hogy jobban szerették volna, hogyha a minimálbér meghatározásával kapcsolatban nagyobb szavuk lett volna. A szakértőink ezzel kapcsolatban megosztottak voltak. Voltak, akik azt gondolták, hogy ez inkább állami hatáskör, a potenciális negatív hatását a minimumbérnek így lehetne ellentételezni de ez megint csak egy olyan kérdés, amelyről nagyon sokat beszéltünk. Mindig az a legnehezebb, hogy a lehető legjobb szinten határozzuk meg a minimálbért, hiszen arra szükség van, de hogyha egy túlságosan nagymértékben emeljük meg a minimálbért, akkor annak már negatív hatása lesz a foglalkoztatásra. A kérdés az, hogy ki a legjobb érintett fél ezen folyamatban, ki tudja leginkább meghatározni legjobban a minimálbért, úgy, hogy ennek a legnagyobb előnye legyen a munkaerőpiacon, anélkül, hogy komoly negatív hatása lenne ennek, és mondjuk a foglalkoztatási szint nem növekedne. Ez, ezen ajánlásokat én fontosnak tartom nem csak Görögországra vonatkozóan, hanem egyébként is abból a szempontból, hogy hogyan lehet potenciálisan kiigazda, kiigazítani a munkaerőpiaci testületek intézkedéseit. A bevágyakorlatra való hivatkozás mindig hasznos, ami az adott tagállami intézményeink tapasztalatát illeti, és más tagállamok tapasztalatát illeti, nagyon hasznos lehet a gyakorlatokról tárgyalni, ez rendkívül konstruktív és hasznos lehet a, politiká, a politikai döntéshozatalban is. Nagyon jó lehetőség volt ez a szakértői csoportunk tagjai számára, és nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hogy részt vehettünk ebben a folyamatban, és ajánlásokat tudjunk megfogalmazni a görög kormánynak és az Európai Bizottság felé. Azért, hogy aztán majd ők azzal végül is a lehető leghasznosabban tudjanak gazdálkodni. Köszönöm szépen, azt hiszem Kuneva asszony szeretne még egy kiegészítő kérdést föltenni. Tessék asszonyom, önnél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kicsit össze vagyok zavarodva. Azt ugyanis valami olyasmit mondott, ami Görögország számára akár még pozitív is lehet. Azt mondta, hogy a tömeges elbocsátásokat más országokban is megtették, és, és, és ott megváltozott a rendszer, de a tanulmányok azt bizonyítják, hogy a tömeges elbocsátások a gazdasági fejlődést Görögországban nem táplálták. Jungérius asszonynak is van még egy kiegészítő kérdése. Igen, a következő. Még mindig a stratégiával kapcsolatban, hiszen a szakértői csoportot azután alapították meg, hogy több oldalról is az a bírálat érkezett, hogy a trojka Görögországgal kapcsolatban csak a program költségvetési hatásaival foglalkozott. És ezt a szakértői csoportot azért alapították, hogy a szociális kérdésekkel kapcsolatos legjobb gyakorlatokat gyűjtsék össze. A görög kormány kérte föl őket erre, és ez talán csak azt is jelentheti, hogy valahogy ellenérzést, el, elnézést kértek azért, amiért a görög gazdaságra ennyire kemény programot erőltettek rá, amely nem veszi figyelembe a szociális szempontokat. Most a görög kormányon a sor, hogy, hogy kezdjen valamit ezekkel a, az ajánlásokkal, illetve a korábban trojkának nevezett feleknek is az lenne most a feladatuk, hogy reagáljanak ezekre az ajánlásokra? Mert ha csak a görög kormánynak intézik az ajánlásokat, valószínű ők azt csak támogatni tudják. De gyakorlatilag Görögország még mindig programország, mindig megszorítás programja működik, és valószínűleg vannak olyan érintettek, akiknek nem tetszenek ezek az ajánlások. Jean és jó magam Bangladesben jártunk, három hete, és arról beszéltünk, hogy a bangladesi kormány az ILO megállapodásoknak megfelelő szellemben még nem készített el semmiféle munkajogi jogszabályt, és ehhez képest a saját Európai Uniónkon belül, az eurozónán belül ugyanez a helyzet egy másik kormányjal. Tehát azt próbálom elmagyarázni, hogy szeretném tudni, hogy ezeket az ajánlásokat most hogy alkalmazzuk, mert hogyha csak a görög kormány foglalkozik velük, azt én nem találnám kielégítőnek. Köszönöm, Agnes. Cárjanopulosz kollégának is megadnám a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, elnök asszony. Ön a szakértői bizottság tagjaként eh, van itt, és eh, ahogy ezt eh, mondani szokták, a legjobb gyakorlatok, illetve az Európai Unió legjobb gyakorlata, illetve az ILO legjobb gyakorlatainak a támogatója, azt kívánják terjeszteni. Érezte, hogy az átlag jövedelem, átlag bér csökkenése 40% volt az elmúlt években Görögországban. Tehát ez, ennek tudatában van-e, illetve tudatában van-e annak, hogy az elbocsátások következtében másfél millió embernek nincs munkája, és azok, akiknek még van munkája, azoknak pedig azok közül egy millió elfben dolgozik, de ténylegesen nem igen kap jövedelmet. A szakértői bizottság anyagában nagyon sok kivétel van megfogalmazva ahhoz képest, vagy az szerint, hogy most egy cég az hogyan, mennyire sikeres. Igazándiból rendszerként nem áll ez össze. egy gazdasági nehézségekkel küzdő cég jelenleg egyoldalúan csökkentheti a munkavállalóinak a bérezését. Emellett önök beszélnek minimál albérekről, vagy alminimál bérekről is, ami valójában azt jelenti, hogy a minimál bér alap alatti összegért is lehet foglalkoztatni. Eddig Görögországban ugye a memorandum, amely a 25 éves kig terjedő korosztály célozta meg, tette lehetővé ezt a bért, de most ez változik, mert mindenki, aki először áll munkába, és az lehet, hogy 30 évesen áll először munkába, rá is ez vonatkozik. Vagy valaki, aki új típusú területen lép munkába, lehet, hogy a jövedelme az 250, 300, 500 euró lesz csak, A görög kormány azt tette lehetővé, hogy munkavállalókat közvetítsenek. Έτσι, hogy θέλουν να χρησιμοποιήσουν τέτοια δολοπορικά Eh, tehát ki eh, úgymond közvetíteni a munkavállalókat, ez történik a hajózási ágazatban. Ebben egyébként néha politikai csoportok is részt vesznek, például az Aranyhajnal nevű eh, szervezet is. Ennek önök tudatában vannak-e, illetve ami pedig a tömeges elbocsátásokat illeti, Görögország Görögországból egész ágazatok tűntek el gazdasági területek tűntek el, ami azt jelentette, hogy cégek mentek tönkre, zárták be a kapukat. A tömeges elbocsátással az a gond, hogy nagyon nagy számú munkanélkülit hagynak maguk után, miközben csökkentik a munkában maradóknak a jövedelmét is, ami azt jelenti, hogy az átlagbér csökkenése az még erőteljesebb, mint korábban volt. Mindenről mi a véleménye, mert ezek a tények, én elhiszem önnek, amikor azt mondja, hogy vannak legjobb gyakorlatok Európában, de ahogy ezeket Görögországra kényszerítették, annak nagyon negatív hatásai voltak. Köszönöm akkor most ön válaszolhat azokra a kérdésekre, illetve megjegyzésekre, amiket kapott Martins úr. Köszönöm. Az első kérdés a kollektív elbocsátások szerepével foglalkozott, illetve hogy milyen szerepet játszanak mindezek a foglalkoztatásban. Én ismerek néhány tanulmányt, beleértve az OECD tanulmányait is, amelyek azt vizsgálták, hogy milyen összefüggés van a két dolog között. Én úgy értelmezem ezeket a tanulmányokat, hogy amikor megvizsgáljuk a foglalkoztatási hatásokat, akkor azt látjuk, hogy a nagyobb rugalmasság az elbocsátásokban nincsen jelentős befolyással a foglalkoztatásra. Mert eh, amennyiben a szabályokat enyhítik, az eh, nyilván okozhat további elbocsátásokat, viszont könnyebbé teszi a munkaerő felvételét is. Eh, tehát van egy pozitív hatás is. Dinami, éppen ezért dinamikusan kell vizsgálni a munkahelyi a foglalkoztatási folyamatokat. Gyakorlatilag folyamatosan történnek elbocsátások és felvételek, fejlesztések, átállások mondjuk más termékek termelésére, vagy más beszerzésekre. Ez tehát egy dinamikát ad a piacnak, És éppen ezért eh, ez a kettős erő működik, tehát van pozitív hatás, mert a cégek könnyebben vesznek fel embereket akkor, hogyha könnyebben is tudják elbocsátani, hogyha már nincsen rájuk szükség. Ugyanakkor természetesen növelheti az elbocsátások számát is, hogyha könnyebb az elbocsátás. Itt érdemes azt megvizsgálni, hogy ezek a rendelkezések, tehát az elbocsátás szabályozása milyen hatással van a hosszú távú munkanélküliségre, tehát ne annyira rövid távú munkanélküliséget vizsgáljuk, és a tanulmányok, beleértve az OECD tanulmányokat is, azt mutatják, hogy a hosszú távú munkanélküliekre ennek pozitív hatása van, ami azt jelenti, hogy azokban az országokban, ahol öm, alacsonyabb a védelem, ott alacsonyabb a magas, a, alacsonyabb a hosszú távú munkanélküliség, ugyanis könnyebb munkát találni mert a cégek bátrabban vesznek fel munkaerőt akkor, hogyha később könnyebben bocsáthatják el. Tehát van negatív hatás, és mindenképpen van pozitív hatás is, mert a munkaügyi szabályok, az ilyen felvételi szabályok, azok rugalmasságot visznek a rendszerbe, és megkönnyítik a munkahelyteremtést. teremtést tehát ebben az értelemben itt egy ösztönzőről van szó, és a korábbi munkanélküliek számára könnyebbé válhat az elhelyezkedés. A második kérdés arra vonatkozott, hogy milyen kapcsolat van a trojka és a görög kormány között, illetve hogy ez a kapcsolat milyen mértékben fog reformokat vagy strukturális átalakításokat, megszorításokat hozni. Mm, nos, én szakértőként vagyok ebben a bizottságban, és az én szakértői bizottságomat arra kérték fel, hogy a foglalkoztatási területen hozzunk ajánlásokat, tegyünk ajánlásokat. Éppen ezért erre a kérdésre, a trojkával kapcsolatos kérdésre nem válaszolnék. Ha válaszolnék, akkor is az a személyes véleményem lenne, és nem pedig a szakértői csoporté, de inkább nem is mennék bele abba, hogy tehát nem válaszolnék erre a kérdésre, mert nem érzem magam felhatalmazva, de az biztos, hogy ez érinti, ez a kapcsolatrendszer a görög kormány és a trojka között érinti az ajánlásaink sorsát. Aztán volt egy kérdés a Görögország előtt jelenleg álló kihívásokkal kapcsolatban, különös tekintettel a munkaerőpiacra. Nagyon is tudatában vagyok annak, hogy a nagyon magas munkanélküliségi ráta e, milyen következményekkel jár, e, olyan kívásokkal is, amelyek nem a munkaerőpiacra tartoznak. Viszont itt most visszautalnék arra, amit e, mondtam, nevezetesen, hogy a legjobb gyakorlat szempontjából is van javítani való, a munkaerőpiac egyes intézményeit lehetne javítani, és erre tettünk is ajánlásokat. Nyilván ez nem fog teljes mértékben válaszolni azokra a kívásokra, amelyekkel Görögország szembesül, de jól végrehajtott, jól megcélzott reformok, amelyek figyelembe veszik a mi ajánlásainkat és mások ajánlásait, tehát a legjobb gyakorlatok átvétele, az hozzájárulhat az alacsonyabb munkanélküliségi szint kialakulásához, illetve a gyorsabb növekedéshez. De valóban nagyon sok komplex, nagyon komplex a helyzet, és a kihívások egy része is nagyon régi időkre nyúl, nyúlik vissza. Lehet érvelni reformok időzítése, mellett is általában növekedési szakaszokban érdemesebb ezeket a reformokat végrehajtani, nem pedig válság idején. Viszont amikor nem hajtották, ha nem hajtották végre növekedési szakaszban a reformokat, akkor hát az lehet a következmény, hogy ezek a reformok a, a krízis időszakban kell, hogy ezeket a reformokat ott akkor kell, hogy meglépjék, mégpedig inél inkább előbb, mint később. Köszönjük, Fontúli szó. Δεν μου απαντήσατε στην προηγούμενη ερώτηση που σας είχα κάνει για τις Köszönöm szépen. Ami a rugalmas munkamódszereket illeti, mint már elmondtam, a munkaadók ezzel visszaélnek. hivatalosan mondjuk fél napra vesznek fel valakit, de aztán annál sokkal tovább dolgoznak, és mégiscsak fél napnyi fizetést kapnak. A görög kommunista párt tagjaként azt gondolom, hogy hogy ez figyelemre méltó kijelentés. Well, that was not the question, I believe. Um, thank you for... Nos, úgy látom, hogy több kérdés nincsen. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Biztos vagyok abban, hogy még felvesszük majd önnel a kapcsolatot, és másokkal is, akik Görögország oldalán állnak, és megpróbálnak megoldásokat találni. Nagyon sok elszánt tagja van a mi szakbizottságunknak is, a foglalkoztatási és szociális ügyek területén. Tudom, hogy több frakcióban is folynak politikai tevékenységek. Egyebek mellett az enyémben, a szocialista és szociáldemokrata frakcióban is, melyeknek az a célja, hogy új javaslatokkal éljünk folyamatosan, azért, hogy vissza tudjuk szorítani a válságot, vagy elkerülhessük azt, hogy ismét válság alakuljon ki, és Görögországot ismét a növekedés útjára állítsuk. Ön nagyon sokszor beszélt a bevezetőjében a kollektív alkuról. Új megoldásokat kell találni, amelyekkel nem azt a benyomást keltjük, hogy még évtizedekre lesz szükség, mielőtt Görögországban elviselhetővé válna az élet. Szeretnék köszönetet mondani, hogy eljött ma hozzánk, és majdnem biztos vagyok abban, hogy erre a témára még visszatérünk. Remélem, hogy ismét meghívhatjuk Önt megint. Köszönöm szépen, hogy eljött. Ezzel a mai ülésünk végére értünk. 8-án, december 8-án találkozunk legközelebb, teljes napi ülésszakunk lesz. Köszönöm, hogy eljöttek. Mindenkinek kellemes hazautat.